Right, good afternoon, everybody. Um, I've had to wait until we've got a respectable number of members. Jó napot kívánok! Most már nem tudunk várni tovább a képviselőkre, hiszen nem akartam üres ülésteremmel elkezdeni a munkát, és most már vannak itt képviselők, de ez a késedelem oka. Kezdjük el a napirend egyes pontjával, amely nem más, mint a napirend elfogadása. ellenzi -e valaki a napirendet? Senki sem. Jelzem, hogy a 11-es napirendi pontot pedig holnapra tesszük át. Vita volt róla, hogy ez holnap, ma meg tudjuk vitatni, de nem holnapra tesszük át. Ferber úrnak ezt tudnia kell. Kérem tehát, hogy jelezzék, hogy egyetértenek a napirenddel, illetve a jegyzőkönyvvel. Közlemények. Van ma és holnap is az ASP 5G2-ben egy terem, ahol hallgathatják az ülést. Tehát, hogyha itt elfogynának a helyek, akkor az ASP épület 5. emeletén lévő terembe kell menni, amit említettem. Nem rossz tudni persze, hogy a weben is megjelenik az ülés minden mozzanata, ezen felül egy videófelvételt pedig a multimédia könyvtárban az Európa szájton 24 órával az ülés vége után publikálunk. Ezek tehát a formalitások. Nagy örömömre szolgál, hogy Edi Weimerst, vagy Wimerst, az Európai Értékpapírpiaci Szabályozók Bizottsága elnökét üdvözölhetem körünkben. Nagy érdeklődéssel figyeljük az ön előadását, és várunk az önök kérdéseire. Teddy körbe 10 percig fog nekünk beszélni, 15-ről 10-re kényszerítettem le szlájdokat is mutat, és minden, ami kimaradt, azt a kérdésekben lehet majd megválaszolni, illetve feltenni. Edi. Madam Chairperson, uh, it's a very great honor for me to be... Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon nagy örömömre szolgál, hogy elma, elmagyarolhatom a CESR, vagy a CISER munkáját. A tanács a miniszterek tanácsa holnap vizsgálja meg ennek a, a testületnek a munkáját. Nos, 2009-ben, hölgyeim és uraim, alapvető munkát végeztem, végeztünk több területen. Egyrészt a clearing settlementre vonatkozó ajánlások, amelyek az SCB-vel kerültek egyeztetésre, és a UCID irányelvet is figyelembe vettük, az UCIC irányelvet is figyelembe vettük, valamint a menedzsment cégre vonatkozó útlevelekről is szó volt. Most tehát a 2009-2010-es időszak nagy prioritásai között az első az intézményi reform, ahol a Cézárból vagy a Cesrből ESMA lesz. Vannak még kérdések, amelyek problematikusak. Holnap a miniszterek tanácsán kell meghozni a döntéseket. Azután pedig a kredit rating ügynökségek helyzete is tisztázandó, a parlament elkészített itt egy anyagot. Reméljük, hogy munkánkat elkezdhetjük, és ilyen módon a hitel minősítő intézetek felügyeletét is elkezdhetjük a jövendő hatóság, tehát a belőlünk átalakuló hatóság közvetlenül fog foly, foglalkozni hitelminesítők felügyeletével. A prioritásokat megvizsgálva, azt mondhatom, hogy a krízissel összekapcsolódó munkából több ágazatra felhívom a figyelmüket. A Lehman, vagy a Lehman ügyre, vagy a Medov ügyre koncentrálunk. Egy további tevékenységi formánk során az UDC marketek és a derivatívák piacát vizsgáljuk meg, eh, biztosítandó, hogy eh, átlátható legyen ez a piac. Ezen felül pedig az equity piacot is igyekszünk eh, tisztázni a dark poolok feltárásával, egyébként pedig a kötvénypiacon is van egy projektünk. Van egy másik rész, ami sok aggályt okoz, a könyvviteli szabályok. A CSER a nemzetközi eh, számviteli standard borddal de szemben több ször állást foglalt, mondván, hogy a jó számviteli szabályok nagyon fontos mind a fair value, mind a market to market eh, területen. A CSER tehát nem csak a szabályozó és a tanácsadó munkában vesz részt, hanem nagyon fontosan és még fontosabban operacionális munkát is végez. Ez az operacionális munka pedig néhány IT vagy számítógépes projekt köré szerveződik. Ezek nagyon fontosak. Mi a házon belül kidolgoztuk a szakértelmet, és a számítógépes projektek közé tartozik a hiteminősítő ügynökségek adatbázis, aztán a beszámolórendszer, valamint a cég adat adatbázis. Felhívom a figyelmüket erre, mégpedig azért, mert ezek a projektek nagyon nagy finanszírozást igényelnek, sok pénzbe kerülnek mondjuk úgy, és jelenleg sajnos nem tudjuk ezeket a projekteket magunk finanszírozni. Az európai intézményektől kértelmeztünk, tov- kérvényeztünk további finanszírozást ezen specifikus projektek érdekében, tehát nem a Caesar működtetése érdekében. A, tehát ezzel kapcsolatban is aggájaink vannak. A finanszírozással kapcsolatban. Ugye a 10 perces keretbe szeretnénk maradni, elnök asszony, ezért néhány jövendőre vonatkozó aggályunkat is megosztom önök, önökkel. Az egyik ilyen aggály a számviták kérdésével foglalkozik. Jelenleg azt hiszem, hogy a számvitel területén nem elég jól teljesítünk. A jelenleg Európában kidolgozott normák, és amelyeket az USA-ban kidolgoztak annó jelentősen eltérnek egymásról, és a nő különbség egyre növekszik. Remélem, hogy a két fél megállapodásra tud jutni, és ilyen módon előre léphetünk ezzel a projekttel, amelyet nagyon támogatjuk jelenleg a pénzügyi beszámoló normák világméretű alkalmazásának projektjével. Végezetül még a befektető védelem projektjéről is szeretnék szólni, ez nagyon magasan szerepel a prioritási listánkon, is. több kérdésre fel szeretném hívni a figyelmüket, például a termékek terjesztésének kérdésére, az úgynevezett Packaged Retail Investment, vagy PRIPS nevezzük egyszerűen rövidítésével, minnyájunk számára jól ismert PRIPS rövidítésével. Nos, tehát eh, ezekre is koncentrálnunk kell. Ezek tulajdonképpen olyan investment fundok, amelyeket újra csomagolnak, és ilyen módon egy más szabályozói rezsimet akarnak megszerezni magukra vonatkozóan. Mi pedig egy egységes rezsim kidolgozásán dolgozunk, amelyek eh, minden termékre vonatkoznak, eh, amelyek eh, voltak éppen ugyanazok, ez egy nagyon nehéz workstream munkafolyamat, és nagy érdeklődéssel látjuk az Európai Parlament véleményét is a területen. A MEDÖF, MEDÖF és a Liman ügyekből a tapasztalatunk például az, hogy a hedge fandok kérdését szabályozni akarjuk, de erről tudom, hogy ma délután még tanácskoznak. A Lehman kérdésében például arra jutottunk, hogy a prospektusok hatékony felhasználását javítani lehet. Gyakran a részvényeket nem megfelelő, nem a szabályoknak megfelelően adták, vették, ezért a prospektusok átláthatóságot biztosítani kell. Ezen felül pedig a termékek fejlesztését is felügyelni kell, amelyek hosszú távon a befektetők érdekeit szolgálják, és amelyek a idősebb eh, lakosság eh, figyel, eh, lakosság érdekét is szolgálják. Azt hiszem, hogy a Caesar szempontjából ez egy különösen sürgető probléma. Köszönöm szépen. Nos, létezik itt egy felszólalói lista, meglehetősen atipikus, nem szerepel rajta senki, de Elin szeretne. Kérje szót. Csak egy kérdést szeretnék feltenni. Ugye azt mondta, hogy beszélünk majd még a hedge fondokról ma délután, de a repository kapcsán volna egy kérdésem, és kíváncsi vagyok, hogy Szízen mit tesz ezen a területen hiszen úgy értelmezem, hogy a Lehman ügyben 50%-ot rossz öm, repozitorikban vagy öm, öm, letét tartalékolókban tartottak, és kérdezem, hogy ö, a Caesar milyen tevékenységet tervez ezen a területen, biztosítandó, hogy a fogyasztók ö, érdekét jobban védjék, és hát összességében persze az elszámoltathatásság is jobban működjön. Köszönöm. Köszönöm szépen, most először is igyekszünk feltérképedni a különböző alkalmazandó szabályokat, a depozitorokra vonatkozó szabályokat. Másodszorban a bizottság jelezte, hogy a véleményt fog elfoglalni. Ezen felül az EFM rend irányelv tervezetben a repozitorokról van egy szabálytervezet. Most ezek a letétek vagy depozitrik nagyon fontos szerepet játszanak a befektetési alapok működésében, nem csak befektetési alapként, hanem az entry és az exit vizsgálata során is. Éppen ezért fontos szerepet játszanak. Ezért tehát a depozitriknek teljes egészében a felelősségvállalása vagy a liabilitás szabályai alá kell tartozni. Ám amikor a letétbe helyezik a kötvényeket vagy a részvényeket, és aztán ez al letétbe helyezik harmadik személyekhez, akkor ebben az esetben helyesebb volna egy eh, strict due diligence elvet alkalmazni, tehát szigorú eh, átláthatóságot és fegyelmezettséget előírni, ennek az elvét, elvnek a betartását persze a felügyeleti hatóságok ellenőrzik, és aztán a harmadik szinti, szinte szabályok pedig eh, szintén a due diligence elvének érvényesülését ellenőrizhetik. De mondhatom, hogy eh, a depozitrikra komoly nagy eh, veszély lesek, leselkedik, éppen ezért, mert ezek a szabályok nem érvényesülnek kellőképpen. Dati asszony. Elnök asszony, köszönöm a szót. Egyértelmű, hogy a pénzügyi felügyeletet meg kell reformálni, és hogy ezt mindannyian nagyon vártuk. De azért jó lenne, hogyha ennek az oka nem csak a pénzügyi válság lenne, és az is jó lenne, hogyha az Európai Unió végre képes lenne arra, hogy valamit tegyen annak érdekében, hogy a pénzügyi piacon bekövetkező negatív hatásokat valahogy egy kicsit enyhíteni tudja. A g 20 Pittsburghi konferenciáján ugyan megszülettek a megfelelő döntések, vagyis az, hogy a pénzügyi felülvizsgálatot javítani kell a világon. 2008 őszén jelent meg tulajdonképpen a pénzügyi válság, és akkor nem csak a nemzeti felügyeleti szervek, hanem az európai felügyeleti szervek is megállapították, hogy komoly hiányosságaik vannak, és hogy az egész európai felügyeleti rendszert, építményt felül kell vizsgálni. Az európai intézmények pénzügyi intézmények, nem voltak képesek együttműködni, a koordináció hiánya volt az, ami hihetetlen mértéket öltött. Az ön intézménye, elnök úr, egyelőre csak konzultatív jellegű szerv, így tehát nem voltak meg a megfelelő kompetenciái ahhoz, hogy a válság negatív hatásait csökkenteni tudják, annak ellenére, hogy már nagyon komoly szaktudással rendelkeznek. Az Európai Bizottság minden létező Európai Bizottságot, szervet szeretne átalakítani úgy, hogy legyen valamilyen jogilag kötelező érvényű lehetősége, úgyhogy reméljük, hogy az ön által vezetett illusztris intézménynek is lesz majd ilyen ereje. Tehát valahogy ezeknek a szervezeteknek szankcionálási lehetőséget kell a kezükbe adni. Elképzelhető, hogy további turbulenciák következnek majd be a pénzügyi piacon, úgyhogy erre mindenképpen fel kell készülnünk, méghozzá erős intézményekkel. Az Econ szakbizottság előtt akkor most azt kérdezném, hogy ez az új bizottság, amennyiben az önök szervezete átalakul, milyen új kompetenciákat kap majd a bizottságtól, illetve hogy ezek a kompetenciák elégségesek lesznek-e ahhoz, hogy a piac stabilitását megfelelőképpen tudjuk garantálni. Európában ugye elmondhatjuk, hogy a bizonytalanság és az egyensúly hiányának áldozatai vagyunk, de hogy lesz ez a jövőben? Elnök asszony, nem is tudom, hogy milyen nyelven válaszoljak, talán franciául. Hát nem vagyok frankofon, nem vagyok francia anyanyelvű, de azért megkísérlem, hogy franciául adjak választ. Az a program, amit kidolgoztunk, az valóban jelentős program. Most látjuk először Európában, hogy a pénzügyi intézkedéseknél és a pénzügyi felügyeletnél végre egy szervezet valamilyen kézzelfogható jogkört kapott. Gondolom mindenki számára egyértelmű, hogy ez már egy első lépés, ha nem is az út vége. Ez a megközelítés, ami Lerozier megközelítése volt, ez egy moderált, óvatos megközelítés, de ennek köszönhetően nagyon komoly előrelépést tettünk. Ön hozzászólásában nagyon helyesen a jogilag kötelező érvényű intézkedésekre helyezte a hangsúlyt. Valóban ez hiányzott nekünk mindez idáig. Egyáltalán nem volt lehetőségünk arra, hogy bizonyos döntéseket végrehajtassunk. És 2008. októbere óta, ugye most 2009 van, igen, tehát 2008. októbere óta a döntéseket minősített többséggel kellett meghoznunk, és ezt alkalmaztuk is. Itt tehát látható, hogy a tagok fegyelmi szintje javul, hogyha látható, hogy valamilyen döntés, amit meghozunk, az tényleg végrehajtatható is. Úgyhogy most egy kicsit magasabb sebességre fogunk kapcsolni, abban a javaslatban, ami holnap kerül a tanács előtt megvitatásra. Ami számomra nagyon fontos, az nem is egy dolog, hanem kettő. Először az, hogy olyan szabályokat, természetesen technikai jellegű és nem politikai jellegű szabályokat tudjunk alkotni, amelyek jogi szempontból kötelező érvényűek. Azt hiszem, hogy elindultunk a jó úton, hát vannak fenntartásaink, erről majd beszélhetünk egy kicsit később, de elindultunk a jó úton. És valahogy azt is bizonyítanunk kell, vagy biztosítanunk kell, hogy ezeket az európai szabályokat be is tartsák. Számos területen számos európai szabályunk van, de nem vagyok benne biztos, hogy ezeket megfelelőképpen alkalmazzák is, és megfelelőképpen végre is hajtják. Tehát olyan intézkedésre van szükség, amely mindenki jogait figyelembe veszi, ez egyértelmű, és utána egy olyan szabályozó vagy felügyeleti hatóságra van szükségünk, amely azt mondja a nemzeti hatóságoknak, hogy önök ezt is ezt nem tették meg, hogyha nem teszik meg a jövőben sem, akkor mi átvesszük a szerepet a nemzeti jogszabályok fölött, és igenis jogilag kötelező érvényű döntéseket fogunk meghozni. Úgyhogy ez már szerintem óriási előrelépés lenne. Tehát több beavatkozási jogunk lesz, de nyilván ezt az új hatóságot mert hát ez ugye hatóság lesz, ezt az új hatóságot megfelelő jogkörökkel kell felruházni, és remélem, hogy visszatérünk majd erre a kérdésre, amikor a mi hatóságunk költségvetését fogják megtárgyalni. Ketrin Styler parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm önnek is, uram. Bár nem láttuk a PowerPoint előadását, de mégis nagyszerű előadás volt. A számvitelről beszélt. Kérdezem, hogy támogatja az earnings per share gondolatát a tekintetben, hogy az egyik fair value a másik meg enélkül kerüljön kiszámításra. A minap olvastam a szaksajtóban erről a gondolatról, és azon gondolkozom, hogy ez érdekli önöket, foglalkoztatja önöket. Fontos szerintem, hogy igenis meggondoljuk ezt a két lehetőséget, és bármi, amit tehetünk, amivel átláthatóbbá, érthetőbbé teszik az elszámolást, ez um, célra vezető is meg kell tenni. Örülök, hogy beszélt az előregedő lakosságról. 2010-re az 50 év fölötti korosztály rendelkezik majd a felhasználható pénzeszközök egy jelentős százalékával is. Olvastam a statisztikában, és valóban ezen kell gondolkozni, hogy hogyan lehet az időseket védeni, és hogyan lehet a fiatalokat rábírni arra, hogy vegyék komolyan a nyugdíjat, mert akik gyűjtenek, azok sem gyűjtenek eleget arra, hogy elegendő pénzt a nyugdíjra. Még egyszer köszönöm az előadását, és köszönöm hogy az idősödésről is beszélt, a korosodásról is beszélt. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, asszonyom, hiszen az utolsó kérdése folytatom a válaszomat, hiszen ez nagyon foglalkoztat engem is. Úgy hiszem, hogy nagyon keményen kell azon gondolkoznunk, hogy hogyan lehet olyan eszközöket kidolgozni, amelyek képesek az egy ember öltő során megőrizni a takarékok értékét, mégpedig biztonságosan, vagy egy önfinansz, vagy a maguk által finanszírozott, vagy pedig eh, a munkáltatók finanszí- által finanszírozott eh, nyugdíjakról van ez egy másik kérdés. És eh, itt beszélek a Pripszről is. Ezek sokféle termékek, és ezek között vannak nyugdíjtermékik is, inkább az Egyesült Királyságban, az USA-ban és Írországban, és ezek a termékeket nem ugyanolyan feltétellel kínálják fel, mint az információt, a tanácsadást. Tehát úgy gondolom, hogy egyenlő pályák, egyenlő esélyek helyzetet kell teremteni, és biztosítani kell, hogy jobban megvédjük a jövendő nemzedék nyugdíjából végrehajtott megtakarításokat. Nem akarok most a másik kérdésben állást foglalni, hiszen erről vita van. Nem akarok most a fair value kérdéséről szólni, valóban a szakértőknek kell ehhez hozzászólni, de kedves szakértők, ez az én üzenetem, rukkoljatok elő egy megoldással, amelyet mindenki el tud fogadni. Hát elfogadhatatlan, hogy a világ egyik felén ilyen megoldás legyen, a másikon meg olyan. Egy mindenki számára megnyugtató megoldásra van szükség. Eh, Megemlítette a könyvviteli szabályok, eh, számviteli szabályokkal kapcsolatos problémákat. Egy példát hadd mondjak el. A Deutsche Bank eh, mérleg fő összege 1,8 billió a nemzetközi számítás alapján az egy USA beli szerv szerint 950 billió, tehát hatalmas különbség ez. Három évvel ezelőtt hallottam McCready-től és főigazgatójától azt, hogy jó úton haladunk, a tekintetben, hogy az amerikaiakkal összejönjünk ez ügyben, vagy ezt a gödöröt betemessük ebben a számítási módszerekben, és most azonban úgy tűnik, hogy eltávolodunk egymástól, nem pedig közeledünk egymáshoz. Most itt nem a technikai részletekről van szó, de az ISB rendesen végzi a munkáját felelősség teljesen, ebben nem vagyok mindig, erről mindig nem vagyok meggyőződve, ez egy a szabad levegés, levegésben lévő entitásnak tűnik gyakran. Továbbá, jelen pillanatban nagyon sok anyag van előttünk, hát ez van, nagy a nyomás, nagyon sok mindennel foglalkoznunk kell. Ez ahhoz vezet, hogy foglalkozunk bizonyos kérdésekkel, olyanokkal, amelyek más témákkal függenek össze, olyanokkal, amelyeket nem egyidejűleg beszélünk meg. Tehát a Depository Passport az EFM vonatkozásában például ilyen. Aztán a UCIT-tal kapcsolatban, UCIT-tal kapcsolatban is felmerül ugyanez a kérdés. Lehet, hogy az elfemnél előjön egy olyan javaslat, amely logikailag nem függ össze azzal, ami a Jusszicban szerepel. Aztán a prospekt irányelvel is foglalkoznunk kell. A kérdés az, hogy hogyan foglalkozzunk ezzel, hogy kezeljük ezt, amikor tudjuk, hogy pár hónapon belül a is előáll. És ez lesz a kísérlet arra, hogy valami egységet teremtünk ebben az ágazatban. Köszönöm. Újra az utolsó kérdésre reagálok először, mert az a legkönnyebb. Tehát ha megosztjuk az egyes munka folyamatokat, akkor könnyen konfliktusos helyzet áll elő, érdekütközés, a Blips is jó példa erre, és a, a prospektív irányelv is. A prips kapcsolatos javaslatok vonatkozásában jelenleg gondolkodás zajlik, tehát az európai intézmények szintjén ez a bizottságot is, ebbe a bizottságot is beleértjük természetesen. Sőt, nem csak, hogy belevonjuk, hanem ez a bizottság kezdeményezése. Ez ugye azt jelenti, hogy bizonyos konkrét pontok vonatkozásában összehasonlítható normákat kellene alkalmaznunk. A prospektív irányelv pedig csak az ilyen rövidtávú ügyletekre koncentrálna a kulcsfontosságú dokumentumok alapján. Tehát nem kell minden ügylet vonatkozásában minden részletre rendelkezni. Aztán, ami a MIFID-del kapcsolatos szabályok alkalmazását illeti, nos, egyéb más termékekre is jó lenne, pozitív lenne ezeket alkalmazni. A PRIPS és a prospektív irányelv között lehet, hogy van valami átfedés, de nem teljesen ugyanaz. Ami a depozitereket illeti, ott van bizonyos spillover effektus, amikor a ügynökségeket, hitelbiztosítókat ö, ö, vitattuk meg, akkor és úgy kell kialakítanunk a dolgokat, hogy két álláspont ne ütközzön. Ez elkerülhetetlen és talán a parlamenti képviselőkön is múlik, hogy ez a két dolog összhangban legyen, de a depozitgyerek vonatkozásában látható, hogy ez a két dolog nincs feltétlenül egészen összhangban. Aztán, ami a legérdekesebb kérdés, amit az IBSB-vel kapcsolatban elmondott, az, hogy szétmegyünk, külön irányba megyünk, Elmondhatom, hogy ez nem az egyetlen terület. Az ámvétel a hedge fundok területén, a derivatívák, a hitelminősítők területén is lehet ezt látni. Több területen tehát. Pár évvel ezelőtt a Szétszár és vonatkozásában is aktív megbeszéléseket folytattunk az USA hatóságaival a kölcsönszélismerés vonatkozásában. Azonban a válság ezt egy kicsit megakasztotta. Carlo kampant, és jó magam Washingtonban voltam a közelmúltban is, megismételtük azt a kérésünket, hogy szükség van erre a kölcsönös elismerésre. Az amerikai fél is megerősítette ez irányú érdeklődését az USA-ban, azonban egyik oldalú ott a válság, amely úgy gondolom, hogy sokkal jobban érinti a struktúrát, mint itt. Aztán másodszorban az USA-ban egyfajta intézményi reformmal állnak szemben, amiről nem egészen világos, hogy milyen irányba is megy. Ki kell várnunk tehát, amíg az USA-ban megindulnak a munkálatok a más területeken. Az ISP-ről én magam nem mondtam semmit, azt hiszem, hogy az, amit ön mond, annak egyértelműen szükség van az ISP-s irányítás felülvizsgálatára. Ez az egésznek az oka nem arról van szó, hogy kiragadunk itt pár dolgot, hanem arról, hogy ez az önirányítás kiegyensúlyozott. Jelen pillanatban a Cézárról is az volt a vélemény, hogy aktív bevonásra lenne szükség, más politikai fejlemények miatt erre nem került sor. Úgy gondolom, hogy ezt újra fel kell azonban vázolnunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon köszönöm. Mindannyian, vagy szinte mindannyian részt vettünk egy szemináriumon ma délelőtt szakértőkkel együtt, aztán a felügyeleti rendszer elemzésével is foglalkoztunk, illetve a trojkával is összeültünk, ahol aztán elhangzott, hogy előállhat az, hogy holnap megállapodás születik, mivel egy 21 országos többség látszik megvalósulni, amely közös eredményekre jutott a legfontosabb kérdésekben. Nagyon érdekes lenne látni azt, hogy mik azok a kulcsfontosságú kérdések, amelyek aggályosnak minősülnek a parlamentben. Aztán reagálni kívántam még arra, hogy mi a demokratikus felelőssége az intézményeknél, például, hogy milyen technikai standardokat kell alkalmazni a bankfelügyelet területén, és így tovább elképzelhető az, hogy a parlament mondjuk beleavatkozik, hogyha esetleg a hatóság és a bizottság nem tud megállapodni. Tovább egyetértünk mindannyian abban is, hogy komolyabb ellenőrzésre van szükség európai szinten. Ez többször elhangzott, de aztán ha feketén-fehéren rögzíteni akarjuk az egészet, akkor már nem ilyen egyértelmű a helyzet. Mi a helyzet a bankos döntésekkel és a Nemzeti Felügyeleti Grémiummal, amely esetlegesen nem végzi jól a feladatait? Mennyire van szükség kötelező érvényű öm, követelményekre? Szükséges-e az, hogy ez a grémium az olyan magánszervekhez forduljon, és azokat is megvizsgálja, amelyekre nem vonatkoztak eddig kellő mértékben követelmények. Tehát, hogy hogy kell eljárni ezen a területen? Valószínűleg ön sem tud most sokat mondani erről. A kérdés azonban az lett volna, hogy tapasztalatából, tapasztalatból mit tud mondani erről? Gondolok itt különösen az ingatlan javakra. Spanyolországban ez különösen érdekes, hiszen újra és újra kellemetlen meglepetések érhetnek minket a cégek vagy társaságok fizetőképességét illetve. Um, on Ami a demokratikus a számunk érhetőség kérdését illeti, vannak bizonyos rendelkezések a javasolt rendeletben. melyek ezt szabályozzák, és ez ok annak, hogy itt vagyok. A jövőben nem csak, hogy folytatni kell lesz, hanem meg is kell erősíteni. kollégáink többsége a három hatóságban azon a véleményen van, hogy nagyon fontos a függetlenségük. Az a függetlenség, amely a nemzeti jogban gyökerezik. Éppen ezért nagyon nehéz lenne, hogyha itt az Európai Bizottság részéről például beavatkozás lenne a tekintetben, hogy hogy végzik a munkájukat. nehézséggel jár ez együtt, hogyha a bizottság bele akar nyúlni a technikai standardokba. Ezeket, meg akar, ezeket ugye támogatja elvileg a bizottság. A jelen rendszerben azonban van joga ahhoz, hogy módosítsa vagy helyettesítse ezeket. Ez persze hatással van a független jogalkotási folyamatokra egyik oldalról, másik oldalról pedig a nemzeti felügyeletekre. Ami a védezáradék kérdését illeti, hogy mi van ilyen ezzel közvetítés, közvetítői tevékenység esetén, mediációs tevékenység esetén. A legfrissebb javaslatokban az áll, hogy ha nincs egyetértés, akkor egy panel összeül, és ezzel a kérdéssel foglalkozni kell a nemzeti felügyelőknek. A kérdés az, hogy egy, ez elége, Szerintem ezzel is foglalkozni kell, itt a 23-as cikk hatája alatt, nem feltétlenül a mediáció alatt kell ezzel foglalkozni. Ami problémát a mediációval kapcsolatban látok, az az, hogy mi van, hogyha nem hajtják az ezzel kapcsolatos lépéseket végre. Ezek ugye már nagyon közel vannak a bírósági döntésekhez. Ilyen esetben lehetőség lenne arra, hogy az Európai Bírósághoz forduljon valaki. A javaslatom az lett volna, hogy ilyen esetben az Európai Hatóság a Nemzeti Bíróság elé vigye az ügyet, végrehajthatóvá téve az egészet, de majd meglátjuk, hogy a politikusok hogy döntenek erről. No. Ami a, a fizetőképességi ö, küszöböt illeti, lehet, hogy a tőkekövetelményekre gondolt. Ö, amennyiben igen, úgy ö, jó, hogy nem válaszolom meg a kérdését. Csak Köszönöm szépen, nagyon köszönöm, hogy válaszol a kérdéseinkre. Egy kommentárt eh, engedjen meg eh, a kollégával folytatott eh, megbeszélésé, vagy kérdés-válaszához, ami az Európai Parlament demokratikus ellenőrzését illeti. Különböző formái lehetnek ennek, ugye különböző módon jöhetnek össze ilyen döntések. Az egyetlen dolog, ami elképzelhetetlen ezen összefüggésben, az az, hogy a technikai standardok úgy kerülnek kialakításra, hogy az Európai Parlament nem él jogával és ne befolyásolja a döntést, amennyiben ez inkább károsítja a gazdaságot, mint hogy erősíti. Jó európai szabályokra van tehát szükség, az, az Európai Parlament intézményi pozíciójára is szükség lehet ezen összefüggésben. Talán kommentálhatná ezt a, is, hiszen szerintem Gáfia Magályó kollégának a megjegyzésének is ez volt a lényege. Továbbá arra szeretem volna kérni, hogy a származékos származhatott ügyletekkel kapcsolatos mondandóját kicsit pontosítsa. Hogyan, milyen módon képzelhető el az, amit mondott? Mi a helyzet a standardizált termékekkel? Mit tehetünk ez ügyben? Ez lett volna a kérdésem, köszönöm. Ami az első megjegyzést illeti, ez politikai dolog, megérti, hogy egy bizottság elnökeként, egy olyan bizottság elnökeként, amely tehát egy, egy ilyen kérdésre nem tudok reagálni, mivel egy európai intézmény vezetője vagyok nem én, ezt ön vitathatja meg a kollégáival, ezt nem én tudom megválaszolni. A technikai standardokról beszélünk, a kérdés ugye jogosan az, hogy mit értünk ez alatt. Egy kicsit elemezni kell ezt. Tehát. Nézzük egy példát. Például a bankrendszerben van bizonyos jelentéstételi kötelezettség az európai hatóság felé. Jelen pillanatban ez nagyon különböző módon történik, meg különböző jelentéstételi rendszerek vannak, egy hatalmas Excel tábla ez, és a minden kis dobozkának külön definíciója van, és ezek nagyon-nagyon különbözőek. Ha Hogy harmonizálni kellene ezeket a definíciókat a lehető legnagyobb mértékben. A kérdés az, hogy a parlamentben önök ezt tudják-e definiálni azt hiszem, hogy évente két évre lenne szükség ahhoz, hogy ez definiálható legyen. Amennyiben számunk érhetőségre van szükség, szerintem az politikai, nem pedig technikai, szakmai. Politikai perspektívák, célok vonatkozásában látok lehetőséget a párbeszédre. Ezt eh, lefolytatjuk természetesen mindenkivel, aki érdekelt ebben. Ha meg akarnak hívni, akkor ugye jogos a kérdés, hogy mit teszünk a derivatívák területén. Most nem fogom elmagyarázni, hogy mik az egyes pontok, mire kell, miket kell itt a jelentéstételbe, beszámolókba bevenni. A kérdés az, hogy van-e ilyen, hogyan osztják fel, hogyan terjesztik ezeket a beszámolókat, egy ilyen jellegű intelligens megbeszélésre mindenképpen szükség van. Ha már derivatíváknál tartunk, hadd szóljak pár szót arról. A bizottság pár hónappal ezelőtt nyilvánosságra hozott egy anyagot, amelyet támogatunk, aztán az októberben jött ki. Úgy gondoljuk, hogy ez mindenképpen helyes irányba halad, és szeretnénk további munkálatokat látni ezen a területen. Van több fontos pont. A legfontosabb dolog az, hogy eh, hogy tudjuk felülvizsgálni a derivatívák helyzetét európai szinten. Nem milliárdokról beszélünk itt, nem százmilliárdokról, hanem sokkal többről. Nagyon óvatosnak kell tehát lennünk, hogyha valami borzasztó dolog történik a derivatívák piacán, akkor az ne tegye tönkre a gazdaságainkat. Több eh, mechanizmus eh, van e területben, erre területen bizonyos dolgokat egyszerűsíteni kell, és eh, CCP-ket is végzünk ezen a területen. Hát Center Counterparties, több ilyet hoztunk létre, nem csak a derivatívák területén, hanem az equity területén, és ezek nagy mértékben csökkentik a kockázatot. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Nagyon fontos ez tehát, hogy ezek hatékonyan működjenek ezek az intézmények, de az is nagyon fontos, hogy megbízhatóan működjenek, és hogy minden esetben a fizetőképességük is biztosítva legyen. Különböző biztosítékokkal kell ezt alátámasztani. Van egy egész rendszer, amelyekkel ezeket a CCP-ket lehet támogatni, hiszen ezáltal központosítódik a kockázat a piacon. Rátérnék akkor a következő kérdésére. A standardizációra. A standardizációval, a normalizálással kapcsolatban pedig az a véleményem, hogy csak azokat a szerződéseket lehet kompenzációval kezelni, amelyek már átestek ezen a folyamaton. Tehát, hogyha egy két teljesen különböző szerződésről van szó, egy A termék és egy B termék esetében, akkor ezeket nem nagyon lehet standardizálni. Hogyha két teljesen különböző szerződésről van szó, akkor a kompenzálhatóság egyszerűen nem megoldható. Úgyhogy az első lépés az, hogy a standardizációt el kell végezni. Nyilván ezt nem fogja szeretni a piac, mert a nem standardizált termékekkel kapcsolatban sokkal nagyobb bevételük van, de hát a standardizálást akkor is el kell végezni és ennek nem csak egy lehetséges megoldása van. Az USA-ban úgy döntöttek, hogy ezt kormány döntéseken keresztül, határozatokon keresztül kell megoldani. Az általános standardeket, tehát állami szinten fogják megállapítani. Tulajdonképpen mi is tehetnénk valami hasonlót. Mondjuk a ha van egy CDS valamilyen névvel kapcsolatban, akkor kimondhatjuk, hogy ebben az esetben ezek a standardizált feltételek, és így és így lehet a kompenzációt megoldani. Tehát kell, hogy legyenek olyan technikai sztenderdek, amik alapján dolgozhatunk. De elképzelhető, hogy az Európai Bizottság javaslata valamilyen más irányba mutat majd, esetleg tőkekövetelményt fog meghatározni a nem standardizált termékekkel kapcsolatban. Ez is tulajdonképpen a ccp esetében azt jelenti, hogy többet kell majd fizetni a tőke követelmény miatt. Amúgy ez a két megközelítés, amit elmondtam, végül is összeegyeztethető. Köszönöm szépen. Stojan úr kérdezhet, és utána nekem is lesz majd kérdésem. Köszönöm szépen. Volt némi problémám abban, hogy felfogjam, hogy tulajdonképpen mik voltak a legfontosabb okai ennek a válságnak. Tulajdonképpen az lenne a kérdésem, hogy milyen indokok, motivumok állnak a mögött, hogy nagyon sok esetben a toxikus eszközök és értékpapírok egyszerűen nem szerepeltek a pénzügyi intézetek mérlegében. Tehát valahogy a mérlegen kívül sikerült kezelni ezeket a toxikus eszközöket. Hogyan lehetséges ez? Köszönöm. Az én kérdésem, mondja az elnök asszony, a CCP-kre vonatkozik, és itt különböző fizetőképességi, illetve garanciával kapcsolatos mechanizmusokat és intézkedéseket kell figyelembe venni. Itt nem arról van szó, hogy fel kell készülnünk egy esetleges következő válságra, hogy ott milyen rendszer szintű problémák jelenhetnek meg, hanem inkább azt szeretném megkérdezni, hogy a dark poolokkal kapcsolatban néhány szót el tudná -e nekünk mondani tehát hogy ezek hogyan befolyásolták a piacot. Mondjuk ez lenne a konkrét kérdésem. Tehát tudom, hogy ezzel kapcsolatban nem minden a felszínen látható, de hát egy kicsit akkor nézzünk a dolgok mélyére. A másik pedig a különböző termékekre vonatkozik, és ezek restrukturációjára. Elképzelhető, hogy ezeknek a restruktúrálása, az átszervezése megmaradhat úgy, hogy tulajdonképpen megmaradnak ezek az alapok, és ezekből az alapok kezelői vagy tulajdonosai továbbra is profitot termelnek, annak ellenére, hogy előfordulhat itt összeegyeztethetetlenség? Köszönöm szépen. Hát valóban nagyon fontos kérdések merültek fel. Megpróbálok ezekre sorrendben válaszolni. Először nézzük azt, hogy mi történik ezekkel a toxikus eszközökkel, hogy ezek szerepeltek-e a bankok mérlegében vagy sem. Hát először is, miért kellene ezeknek itt szerepelni, sőt, még ezelőtt is azt kell megnézni, hogy a bankok miért vásárolták meg ezeket az eszközöket, és miért tartják ezeket még mindig a mérlegükben. Ezeknek a bankoknak minél hamarabb meg kellene szabadulniuk ezektől a káros eszközöktől, mindenféle kötvényektől és egyéb eszközöktől. A második pont a bankok a minősítéssel számolnak, tehát a minősítés az alap. Hogyha mondjuk van egy államkötvény, ami AAA, minős, AAA minősítést kapott, akkor ezt veszi alapul a bank. A bank azt mondja, hogy egy AAA eh, minősítésű eszközhöz nincsen tőkekötelezettség kapcsolva, és hát helyesen vagy helytelenül ez a hitel minősítés lesz az alap a bank számára. Természetesen, amikor elkezdődött a válság, akkor ez az egész rendszer összeomlott. Úgyhogy a felelősség valójában a hitelminősítő intézetet, intézeteket terheli, és nagyon jó lenne, hogyha ezeket egy kicsit jobban tudnánk szabályozni, és az összeférhetetlenségi szabályokat is sokkal keményebben kellene meghatározni. Hát, hogy most a CCP-k lesznek-e a megoldás a jövőben, én azt tudom válaszolni, hogy remélem, hogy igen. De azért óvatosnak kell lennünk, ugyanis a CCP-k azért kockázatot koncentrálnak a piacon, és azért minden kockázat nem marad meg a ccp szintjén. Úgyhogy nagyon komoly kockázatkezelési politikát kell kidolgozni a ccp részére. Vagyis ez azt jelenti a gyakorlatban, hogyha valamelyik CCP-vel történik valami, akkor ezek rendszer szintű problémát okoznak. Hát egyelőre ezzel kapcsolatban többet nem tudok elmondani. Remélem, hogy a kockázatkezelési rendszerek majd pontosabbá és tökéletesebbé válnak. Hát, hogyha valaki kényelmetlenül érzi magát, akkor azzal csak egyet tudok érteni, de hát egyelőre nincs jobb megoldás. Aztán Dark Pools. Hát ez egy nagyon humályos vita. Először is nem is tudjuk pontosan, hogy mi ez, nem tudjuk, hogy ezek miért sötétek, nem tudjuk, hogy az emberek miért nem mennek inkább a piac világos oldalára, miért maradnak a homályos oldalon, aztán, hogy hogyan tudnánk egyáltalán a piacot befolyásolni, lehet ezt befolyásolni, igaz-e, hogy lehet ezt befolyásolni. Ugyanakkor azt látom, hogy a nagyobb megrendelések, a nagyobb tranzakciók sok kisebb tranzakcióra oszlanak szét, és attól még, hogy egy nagy tranzakció több kicsire bomlik, attól még nem tudjuk jobban vagy kevésbé befolyásolni a piacot. Tulajdonképpen vizsgáljuk ezt a témakört, és remélem, hogy minél hamarabb konkrét véleményt is tudunk majd erről mondani. Amúgy nem hinném, hogy szabályozni kellene a dark poolokat, mert ezeket még nem ismerjük eléggé. Először is jobb számokra, jobb mutatókra van szükségünk, hogy lássuk, hogy ezek hogyan működnek és utána majd látjuk, hogy mik azok a témák, amiket szabályozni kellene. Hát egyelőre csak azt tudom önöknek megvallani, hogy nem tudjuk, hogy ezek pontosan hogyan működnek. Az utolsó kérdés pedig a restrukturáció kérdése. Hát ez már elég régóta felmerült kérdés. Nem tudom, hogy ez a költségekkel áll-e kapcsolatban. Ami a befektetési alapokat illeti, hogyha erre gondolt, akkor azt tudom elmondani a befektetési alapokkal kapcsolatban, hogy itt a fúziók és a restrukturáció nagyon jó megoldás, mert nagyon sok olyan befektetési alap van Európában, ami egyszerűen túl kicsi. A USITS 4 egyébként lehetővé teszi, hogy a restrukturáció és a fúzió esetében az alapoknál jobban tudjunk eljárni. Hát azt nem tudom, hogy ennek az alapja a költség-e vagy sem, de hát tulajdonképpen a befektetési alapokat mindig a költségek határozzák meg, nem igaz? Köszönöm szépen. Most szeretném még megkérdezni, hogy van-e még valami, ami esetleg kimaradt, amit meg kellene említeni, parancsoljon, visszaadom a szót. Köszönöm. Hát nagyon sok olyan pont volt, amivel kapcsolatban nem tudtunk megegyezni. Van egy olyan kérdés, amire mindig kitérünk, ezek a rövidtávú szabályok. A 2008. októberiben elfogadott szabályok rettentően alacsony hatékonysági szinttel mozogtak, és hát jó lenne, hogyha ezen tudnánk egy kicsit javítani. Tehát a hatékony intézkedések mindenképpen nagyon fontosak. A short selling témakörben most már sokkal jobb intézkedéseink vannak, és a garanciákat is tudtuk egy kicsit javítani. Ezen kívül az értékpapírpiacon is most már hatékonyabbak az intézkedéseink, de hát hogyha az értékpapírokról szeretnénk beszélni, akkor ahhoz egy külön meghallgatást kellene itt a parlamentben szerveznünk, amire szívesen eljövök. Köszönöm szépen. Eléggé biztos vagyok abban, mondja az elnök asszony, hogy mindenjunkat érdekelni fog ez a téma, úgyhogy vissza fogunk erre térni, és várjuk Önt a következő alkalommal, és egyébként holnap reggel egy közös panelben fogunk dolgozni, úgyhogy a holnapi viszontlátásra. Néhány perc szünetet fogunk tartani, míg felkészülünk a következő napi rendi pontra, ami Áverez asszony jelentése lesz. Letelt a néhány perc szünet. Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Okay, thank you. Thank you. Okay, as I, as I said, the, the next item on the agenda tehát, mint ahogy az imént már felvezettem, a következő napirendi pontunk a közigazgatási együttműködés az adózás területén. Van itt egy jelentéstervezetünk is, Magdalena Álvarez tollából. Ezt most meg is fogjuk vitatni. Látom, hogy Magdalena itt van. Most már csak azt kérném, hogy azok, akik magánbeszélgetést folytatnak, tegyék ezt a folyosón. Ez egyáltalán nem fair az előadóval szemben, hogy itt beszélgetnek, és akkor az előadónak már kiabálnia kell. Még ennél is egy kicsikét halkabban. Pszt! Köszönöm szépen. Most ez asszony a szó. Elnök asszony, köszönöm szépen. A legutóbbi alkalommal úgy gondolom, hogy elég egyértelműen nyilatkoztam ebben a témakörben a közigazgatási együttműködésről az adózás területén. Kiemeltem akkor azokat a pontokat, amik a legfontosabbak ebben a témakörben. Általános véleményem az, hogy jó a szöveg, de azért szólnék néhány szót azokról a módosítókról, amiket fontosnak tartok. Ezekről a módosítókról röviden fogok beszélni, és ezeknek egyébként az a célja, hogy ennek a szövegjavaslatnak valamely aspektusát jobbá és hatékonyabbá tegyék. Irányelvről van szó, és remélem, hogy ennek az irányelvnek a, az alkalmazásával az adócsalás és az adóelkerülés elleni küzdelem hatékonyabbá válik. A legutóbbi alkalommal elmondtam, hogy általánosságban hogyan vélekedem erről a szövegről, most pedig inkább néhány konkrét módosítót szeretnék ismertetni. Szeretném elmondani, hogy ez az irányelv nagyon időszerű, nagyon jó időpontban érkezik, figyelembe véve a jelenlegi gazdasági helyzetet. Valóban fontos beavatkozásra van szükség a közigazgatási együttműködés területén, mert óriási adóveszteségekkel, adóbevétel veszteségekkel kell szembenézniük a tagállamoknak. Tulajdonképpen egyáltalán nincsen adózási szempontból egyenlőség a tagállamok között, de ezt az adóügyi kiegyensúlyozottságot rendkívül negatívan befolyásolja az adócsalás. Megpróbáltam a lehetőleg átfogóbban tekinteni ezt a témakört, és megvizsgáltam minden olyan jogi eszközt, ami hatékonyan segíthet minket az adócsalás elleni harcban. Remélem, hogy a jövőben minél többen ihletet találnak majd a szövegemben. Az egyik nagyon fontos téma az információcsere. Itt automatikus információcseréről van szó, ez úgy vélem, hogy a leghatékonyabb módja az információcserének és a megfelelő adóügyi együttműködésnek. Az egyik módosítón pontosan arra vonatkozik, hogy hatékonyabban végrehajtható és alkalmazható legyen ez a szöveg. Éppen ezért van egy módosító indítványunk, ami az információ cserét szeretné pontosabbá tenni. Aztán van még egy módosítónk, ami bizonyos kategóriákban kötelezettséget ír elő. És van egy harmadik módosítás, amely azokat a kategóriákat tárja fel, amelyeknek az irányelv hatáskörébe kell tartoznia. Aztán van még az információcserével kapcsolatban még egy módosítónk, Itt bizonyos konkrétan megjelölt kategóriákról van szó. Az irányelv beszél a komitológia esetleges megszüntetéséről is. Mindezek az információk, illetve bocsánat, mindezek a módosítók az információ csere Megvalósításért jöttek létre, és itt az információnál az OECD normáit is figyelembe kell venni, amiket már alkalmazunk. Az OECD normáinak betartása nagyon fontos a tagállamok a rendszerbe való integrációjának szempontjából. Aztán a következő fontos fejezet egy másik tagállam tisztviselőinek jelenléte, ugyanis ebben az esetben a kompetenciákat tisztázni kell. Az olyan esetekben, amelyek két országot is érintenek, nagyon fontos az együttműködés, és meg kell állapítani, hogy egy másik tagállam tisztviselője milyen jogkörökkel rendelkezhet, ugye a másik tagállamban, annak érdekében, hogy ne legyen semmilyen jogkör ütközés, konfliktus. Az információ csere értelmében ezt a közigazgatási tevékenységet kötelezővé kellene tenni. A közigazgatási vizsgálatokat tehát kötelezővé kell tenni, és a közigazgatási vizsgálatok eredményeit is el kell juttatni a megfelelő hatóságoknak. Vannak itt más módosítók is, amelyek olyan határidőt írnak elő, amelyeken belül bizonyos intézkedéseket meg kell hozni. Ezen kívül még itt a tájékoztatásnál van egy éves tájékoztatási kötelezettségünk is, illetve arról is beszélnünk kell, hogy milyen esetben lehet megtagadni bizonyos információt, és hogy mi történik valamilyen információ megtagadásának esetén. Aztán a következő fontos téma a banktitok eltörlése, és a banktitok szempontjából a, az adóügyi székhely szintén nagyon fontos kérdés. Tehát itt minden olyan kiskaput ki kell küszöbölnünk, ami adócsaláshoz vezethet. Felmerült az is, hogy az adóügyi székhely ne legyen benne a szövegben, és így akkor kiszélesíthetnénk az irányelv hatáját, hogy tényleg a banktitok eltörlését meg tudjuk valósítani. A különböző tagállamokban más és más szabályok vonatkoznak a banktitokra, és hát itt mindenképpen megint csak felmerül az adóügyi székhely fogalma. A szöveg mindenki előtt ott van, és szeretném még egyszer elmondani, hogy nagyon fontos ez az irányelv, mert nagyobb adóügyi átláthatóságot fog ez biztosítani, és egy olyan közös stratégia jön létre, ami segíti az adócsalás és az adó elkerülés elleni küzdelmet, valamint egységes bánásmódot, egyelő bánásmódot valósít meg az adózás szempontjából. Az adócsalás elleni harcban minden fegyvert be kell vetnünk, hogy alkalmazni tudjuk ezt az információ csere mechanizmust, ami ebben az irányelvben szerepel. Én is előadóként, illetve az árnyék jelentéstevők is nyitottak a kérdésekre, Szeretnénk mindenkivel együttműködni, hogy minél hatékonyabb legyen a közigazgatási együttműködés. Mindenképpen azt az üzenetet szeretnénk eljutatni a többi intézmény felé, hogy a nagyobb átláthatóságot támogatjuk. Mrs. Uh, Luling. Luling asszony. Mais il est là, non Ça marche. Euh, Madame la Présidente, euh, face à cette proposition. Elnök asszony, ezen irányelv tervezettel kapcsolatban nagyon jó érzéseim vannak. Ugyanakkor bizonyos szkepticizmusomnak is szeretnék hangot adni. Nyilván mindent nem kell azért elutasítanunk ebből a szövegből, vannak ennek jó részei, de ha már egy ilyen óriási kihívással nézünk szemben, akkor nézzük meg jobban, hogy hogyan tudnánk pontosabban elvégezni ezt a feladatot a bizottság, illetve Kovács biztos, aki mondjuk mindegy, mert el fog tűnni, nagyon sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel. De nem egységesen foglalkoztak az adócsalással, hanem szalámi politikát folytattak, és csak egy-egy kisebb problematikát voltak hajlandóak érdemben megvizsgálni. Úgy vélem, hogy így globális megközelítés nélkül nem tudunk erről vitázni. Mi itt a parlamentben, de ugyanez vonatkozik a tanácsra is, hogyha csak bizonyos esetekkel foglalkozunk, akkor nem lesz érdemi eredmény. Mindenképpen meg vagyok győződve arról, hogy globális megközelítés kell, és akkor, és csak akkor, amikor politikai szinten már globálisan kezeljük ezt a kérdést, csak akkor lehetséges az, hogy megfelelő módon megoldásokat találjunk. Addig nem. De hát mivel itt vagyok, és véleményt kell mondanom, és hát ez a szöveg van előttünk, hát akkor foglalkozunk ezzel a szöveggel és ennek a hibáival. Független attól, hogy az információ cserével kapcsolatban mi a filozófiai megközelítésünk, hogy ez spontán legyen, vagy automatikus legyen, vagy megkeresésre történjen. Úgy gondolom, hogy a kollégák egyetértenek velem abban, hogy nem elfogadható az, hogy a bizottság komitológiával fogja meghatározni, hogy mi lesz az információ csere alapját képező információknak a, a hatája. Hát szerintem ez így nem megfelelő. Az elsődleges jogalkotónak kell megállapítania, hogy milyen típusú információra vonatkozik ez a csere. A bizottság semmilyen módon nem ragadhatja magához ezt a jogot, és gondolom, hogy ezzel egyetért velem az előadó is. Ami az adóhatóságok közötti információcserét illeti, így szeretném azt hangsúlyozni, hogy az OECD normái az információcserében, ez az OECD modell egyezmény, a 2002-es egyezmény, a Tax Information Exchange Agreement 26. cikkében van. És ezt mindenki elfogadta, mint nemzetközi normát. 2009 márciusában, tehát számos ország ezt elfogadta. Úgyhogy már talán ideje lenne, hogy mint aki kommunater ezt átültessük a közösségi joganyagba, és ennek megfelelő helye nem is lehetne más, mint effektíve ez az irányelv javaslat, ami hát ugye a közigazgatási együttműködésről szól az adózás területén. Az OECD normák kimondják, hogy konkrét és specifikus esetekben a megkereső országnak kérést kell eljuttatnia a megkeresett országhoz, és ki kell mutatnia, hogy valóban releváns a megkért információ. Ebben az esetben a megkeresett ország nem utasíthatja vissza az információ megadását banktitokra hivatkozván. Ami az adatokkal való visszaélést illeti, mindenképpen bele kellene venni a szövegbe, hogy ez ellen felkívánunk lépni. Az április másodiki londoni G20-as konferencián szó esett arról, hogy 12 hasonló normákról szóló egyezményt írjanak alá a tagállamok, de hát az automatikus információs csere ugye itt Európában továbbra sem működik. Nagyon sokan azt mondják, hogy az EU-nak még az OECD normáit is túl kellene lépnie, hogy példaértékű legyen. De szerintem ez súlyos hiba lenne, duplán súlyos. Mindjárt meg is mondom, hogy miért ne legyünk már naívak. Vannak a világ másik oldalán olyanok, akik már dörzsölik a kezüket, és várják, hogy mi bevezessünk olyan kemény szabályokat, amiket nekik majd nem kell alkalmazni. Itt van például Hongkong, amit kínai nagy testvére féltve őriz, és hát Hongkongban hiába várjuk, hogy ilyen átlátható normákat alkalmazzanak. Nekünk azt kell elérni, hogy mindenhol ugyanazok a normák legyenek érvényben. Ha már azt mondjuk, hogy level playing field, meg egyenlő bánásmód, akkor ne hagyjuk magunkat becsapni a világpiacon. A másik probléma az, hogy az automatikus információcsere túlzott, aránytalan, és nincsen semmi értelme. Hogyha megalapozott aggája van, és gyanúja van egy adóhatóságnak, akkor nyilván a másik adóhatóság örömmel fog válaszolni a kérésükre vagy aggájukra. Na de hát az automatikus információra elnök az, hogy ne integessen. Ez nagyon fontos. Én vagyok a rapportőr a frakciómban. Jogom van nekem itt beszélni, úgyhogy folytatom is. Ott tartottam, hogy minden létező és elképzelhető információ csere, még a TB járulékok cseréje is, az oda fog vezetni, hogy egyszerűen megfojtja a közigazgatási munkatársakat. A munkatársaink egy ilyen óriási információ hegy alatt fognak agyon nyomódni. És ez már egyértelmű. Bizonyítást nyert, hogy az automatikus információcsere túl sok. Egyelőre már van egy irányelvünk a megtakarításokkal kapcsolatos irányelvben, az automatikus információcserével kapcsolatban. Hát szerintem a példa itt egyértelmű, brit kollégáink, akik írtóznak az automatikus információcserétől, ők azok, akik a valóságban ezt a legkevésbé is valósítják meg. Tehát, mivel kevés információk van, ezért kevés információt cserélnek, ennyi. Ugyanakkor az információ csere szerintem a személyes adatok védelmével is valahogy összekeveredik. Úgyhogy meg kell néznünk, hogy nemzeti szinten hol van automatikus információcsere, és hát amennyiben nincs, akkor szerintem aránytalan, hogy ezt követeljük nemzetközi szinten, határokon átnyúló szinten. Ráadásul ezzel olyan komoly administratív terheket fogunk létrehozni, mind a gazdasági szereplők szintjén, mind az adóhatóságok szintjén, hogy az kezelhetetlen lesz. Mindezen okok miatt itt az ideje, hogy opcionálisnak kiáltsuk ki az automatikus információcserét, a közigazgatási együttműködési szövegben. Tehát azzal ellentétben, amit az előadó kér, nincsen szükség automatikus információcserére, sokkal hatékonyabb az, ha opcionális az automatikus információcsere. Még egyszer szeretném hangsúlyozni ellenvetésemet az automatikus információcserével kapcsolatban, és ami pedig a másik tagállam tisztviselőinek jelenlétét illeti, ez a másik tagállam szuverenitásával nem összeegyeztethető. Ez mindenképpen bizalmatlanságot fog szülni, és itt intézményesítjük és papírra vetjük a bizalmatlanságot a közigazgatási hivatalokban. Úgyhogy ha már itt járunk, miért nem küldünk rögtön katonákat? Köszönöm szépen! 10 percet eh, beszélt. Eh, úgy gondolom, hogy ez három perce hosszabb volt, mint a jelentéstevői. Úgy gondolom, hogy eh, ezt nem járhatunk így el, de tudtam, hogy az ön véleménye, mint árnyék jelentéstevő véleménye ellentmond a többiének. Igen, elnök asszony, és kérem, hogy biztosítsuk, hogy a bizottság is szóhoz jusson. Szeretném tudni a bizottság véleményét erről a kérdésről. Egyetértek, de figyelnem kell az időre, de hát Luling asszony tönkretette az időbeosztásunkat. Köszönöm szépen, mondja Lambert úr, idélem, hogy nem lesz 10 perc. Lulling asszony, hogyha itt jó érzésekről lenne szó, akkor itt kellemes vitát folytathatnánk, de itt most nem érzésekről van szó, Lulling asszony, hanem pénzről, ráadásul a közösség euróiról. De hát ön is ezt mondta, Lulling asszony, úgyhogy egyáltalán nem másodlagos dolgokról vitázunk. Mindannyian tudjuk, hogy mekkora veszteséget okoznak az adócsalók. Úgyhogy ezek után egy kicsit magasabb sebességre kellene váltani, hiszen különben mi történik, mi az alternatíva? Hogyha ön azt mondja, Luling asszony, hogy lazítsunk ezeken a szabályokon, akkor ez oda vezet, hogy azokra hárul majd nagyobb teher, akik rendesen fizetik az adójukat. És Luling azt, hogy én nem kiabáltam közben, amikor ön beszélt, úgyhogy ön se, ön se kiabáljon közben, amikor én beszélek. Azaz tehát, ami a zöldek véleményét illeti, igenis támogatjuk Álvarez asszony jelentését, és gratulálni szeretnék önnek Álvarez asszony, mert kitűnő munkát végzett. Ennek szellemében. Luling asszonynak is ellen szeretnék mondani, hiszen úgy gondoljuk, hogy az OECD nem jelenti a abszolút standardot, sem a gazdasági hatékonyság, sem az adó hatékonyság területén, hiszen hatékonyságról van szó. Nem arról van szó, hogy bedobjuk a dob, lovak közé egy eplőt. Úgy gondoljuk, hogy a automatic should be donor elvének kell érvényesülni. Nyugodjon meg egyébként Lulogasszony, én ezen az ágazatban dolgoztam már hosszabb ideje. Kérem, ez nem értékítélet, Luning asszony, szépen kérem. Egész egyszerűen azáltal, hogy nagy mennyiségű információt kell kezelni, ez nem egy kérdés. Egész addig, amíg az automatikusan kezelik, addig ez nem jelent problémát, és ilyen módon a csalókat, az adó csalókat meg lehet találni. Ez tehát nem érv, Luling asszony, ebben nem lehet egyetértenünk. Végezetül pedig. Azt is el kell mondanom, hogy a komitológia versus eh, explicit lista kérdésében nem érzem egészen jól magamat, eh, és eh, nem értek egyet a következtetésekkel. Álvarez asszony, a listákkal az a problémám, hogyha valamit elfelejtünk a listára venni, akkor problémával állunk szemben. Tehát úgy gondolom, hogy itt a helyes megközelítést még meg kell vitatni, de biztos vagyok benne, hogy a célok tekintetében egyetértünk. Köszönöm szépen, Lambert úr. Streg úr, parancsoljon. Eh, pěkné odpoledne, paní předsedkyně, ta debata... Köszönöm szépen, elnök asszony. A vita olyan kellemesen hevesé vált, hogy a saját anyanyelvemre váltok, azért, hogy megőrizhessem a vita alaphangját, hangulatát. Először is négy észrevételem van. Az adócsalás elleni harc roppant fontos, hiszen senki nem akarja megvitatni, hogy milyen fontos az adócsalás elleni harc. Luling asszonynak persze teljesen igaza volt abban, amit mondott. Hogyha a adócsalás elleni harcról beszélünk, akkor az adórendszerek átláthatóságának kérdését kell felvetni, hogy nem túl bonyolultak az adórendszerek, nem túl sok kivételt tartalmaznak-e az áfa vagy a héja tekintetében, hiszen minél bonyolultabb a rendszer, annál inkább megnyitjuk a lehetőséget az adó elkerülés előtt. Másodszorban ki szeretném hangsúlyozni, hogy nem értek egyet azzal az állásfoglalással, miszerint a gazdasági recesszió jogossá tenne bármilyen beavatkozást egy ország gazdaságába és annak az országnak az adó igazgatási rendszerének a működésébe. Úgy gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell itt lennie a, a döntéshozóknak. A harmadik és legfontosabb pontot, a, ponton pedig a következő. Az információcseréről szeretnék beszélni. Kötelező az információcsere, és um, így um, fölösleges vitákra kerülhet sor. Természetesen inkább a megkeresésre való információcsere rendszerét támogatnánk. Az utolsó észrevételem, a negyedik pont pedig a következő. És itt egy példát szeretnék felvetni. Ez nem a mi bizottságunk hatáskörében, hanem inkább az ITRE hatáskörébe tartozik, de mégiscsak illusztratív ez a példa. A cseh, a cseh, a cseh um, közüzemi cég Brüsszelben képviselteti magát, és ezen a héten külföldi szakértők foglalták el ennek a cégnek a székhelyét, lefoglalták a telefonjaikat, a számítógépeiket, és ugyanezt történt a Csez székhelyében Prágán. Nem akarom ezt megítélni, hogy ez jogos volt-e vagy sem, de negyedik pontén zárásként annyit szeretnék mondani, hogy felmerül a kérdés, hogy a külföldi szakértők és auditorok jelen, jelenléte helyese vagy nem. Hiszen ez itt egy, egy veszélyes úton járunk, hiszen egy, ez egy nagy közüzemi cég, amely egy tenderen vett részt, egy atomenergia egy atomerőmű építésének tenderén, és hogyha bármilyen fajta információ kiszivárog, ez nagyon veszélyes lehet számukra. Még egyszer mondom, a külföldi szakértők jelenléte nagyon vitatott ebben a kérdésben, és úgy gondolom, hogy a szabályokat be kell tartani. A tekintetben, hogy a helyi vagy a külföldi szakértő döntsön ezekben a kérdésekben. Mi több, az, eh, én is éppen ezért óvok a számítógépes eh, rendszer forradalmától. Dexters. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Nos, az ellenőrzés rendszere, rendszerét mindig a piachoz kell igazítani. És eh, nagyon nagy, komoly belső piac működik náluk, és ehhez kell igazítani persze az ellenőrző rendszert. Ám óvatosnak is kell lenni. Hiszen, hogyha a SWIFT szerződés azt éri elő, hogy a adatcserét óvatosan bonyolítsuk le, és biztosítani akarjuk, hogy az adott védelem működjön, és vonatkozzon ez mind az USA, mind a Unió állampolgáraira is, akkor jó úton járunk, de ugyanakkor biztosítani kell azt, hogy az Unió állampolgárait eh, az adópolgárok terület, adószabályok területén is megvédjük. A bank eh, titkot biztosítani kell, és százszázalékos garanciát kell kapnunk arra, hogy az automatikus információcsere nem jelentheti azt, hogy nyilvánosságra szivárognának szintén automatikusan adatok. Tehát meg kell vizsgálni, hogy mindenfajta garancia fennáll-e e tekintetben. Én magam úgy gondolnám, hogy ha gyaníthatjuk, hogy valami nem helyes, akkor inkább kérvényezzük az információcserét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kicsúsztunk az időből. Tehát megadom önnek az utoljára a szót. azt gondolom hogy eleget beszéltünk már arról hogy nagy szükség van arra hogy jobban beszedjük az adókat hogy jobb legyen az együttműködés tudjuk, hogy milyen helyzetben vannak a tagállami költségvetések, tehát azt hiszem tényleg ildokolni nem kell, különben is ez már egy második körös vita. A azt kell, hogy mondjam, hogy a jelentéstevőnek a javaslataival maximálisan egyetértek. Én be is adtam egy hasonló módostást mint az ő, ő úgy nevezi a, jelentésében, illetve a módostó indítványában, hogy egy kettős limitet szeretne látni. Először bevallom, hogy nem nagyon értettem, hogy mitől kettős, de ha most én jól értem, amit most az alvarez asszony elmondott, akkor egyrészt, hogy meg kell határozni jövedelem típusonként, hogy pontosan mire vonatkozzon, ez az együttműködés, illetve egy értékbeli limitet. Ugye jól értettem, hogy ez a kettős limit lenne. A másik pedig én azt el nagy előnyének tartom a beadott, a raportőr beadott módosító indítványainak, hogy pont az, azokon a területeken, ahol fölösleges lenne talán, vagy a tagállami szuverenitást veszélyeztető lenne, hogy mennyire működik együtt az egyik hatóság a másik hatósággal, milyen jogosítványai vannak egy-egy egy ilyen adóhatósági tisztviselőnek egy másik országban, ott pontosan éppen, hogy szerintem a beadott módosítók egy picit visszavesznek a bizottsági ambíciókból. Én azt gondolom, hogy ez nagyon helyes és támogatnám azt a módostást is hogy amikor az automatikus információcsere tárgyát kvánjuk meghatározni az semmiképpen ne komitológiai eljárás keretében történjen hiszen ez egy tartalmi nagyon fontos kérdés nem igenis azt gondolom hogy ezt a normál eljárásban kell szabályozni és semmiképpen nem komitológiában. egy megfontolásnak lehetne még szerintem helye hogy a vámok tekintetében van már közigazgatási hatósági együttműködés tehát én abban nem vagyok biztos, hogy ezt is ide kell sorolni, de mégis azt gondolom, hogy nem erről szól a lényeg, és támogatom ezeket a, a, a raportőr munkáját, illetve ezeket a módosításokat. Köszönöm. Thank you. Um, uh, we have a slight problem there with the, the röviden Szeretnék a bizottságnak is szót adni pár percre. Igen, rövid leszek, nem akarom elvenni az idejüket. A kollégákhoz fordulnék egy kérdéssel, kéréssel azokhoz, akiket felhevített ez a vita. Teljesen mindegy, hogy most a technológia információs technológia alatt előtt születtünk, vagy utána. Az a lényeg, hogy a legmodernebb módszereket alkalmazzuk, az adott kornak megfelelő legmodernebb módszereket. Kérem, hogy Alvarez asszonyt kövessük, tehát ne gátoljuk a munkát, hiszen ez egy olyan terület, ahol a parlamentnek egy hangon kell felszólalnia. Okay, um, from, from, from the uh, commission, is it... Raponi úr, a bizottság részéről, tessék. Köszönöm szépen. Pár dologra reagálnék röviden. Luling asszony, elmondhatom, hogy ez a javaslat ugyanúgy, mint a bizottság többi javaslata, biztos a kollégiuma által és nem egy fő által került elfogadásra. Kit, ö, kiváló, kiforrott koordinációs stratégiánk van Ma erről a két pontról beszélünk, holnap pedig a kölcsönös segítségnyújtásra, a jogsegéről beszélünk, majd tehát ez mindenképpen egy koordinált megközelítés, aminek alapján eljárunk. Ami pedig a közösség sajátosságait illeti, úgy gondolom, hogy a belső piac ez mindenképpen egy sajátosság, egy különleges dolog. Éppen ezért, ahogy Stelkszor is elmondta, mindenképpen helyén való az, hogy a nemzetközi standardokon szinte szinte túlmenjünk. Az OECD standardok nem feltétlenül jelentenek itt referenciát nekünk. Nemzetközileg lehet, de nekünk nem feltétlenül azon túlmehetünk. Ami pedig az információ cserét illeti, a megtakarítások területén, és hogy esetleg ez működik, vagy nem működik. Nos, hogyha nem működik, azt nem hiszem. Szerintem jól működik ez, nagyon is jól működik ez a tagállamok között. Luxemburg ugye a forrás adót szedi be, melynek keretein belül két millió adatot cserél ki önkéntes nyilatkozatok alapján más tagállamokkal. Itt arról van szó, hogy új technológiákat alkalmazzunk, amelynek segítségével hatalmas információs mennyiségeket dolgozhatunk fel ami a kérésre történő információadást illeti, ugye. Az ilyen kérés kezelése nagyon sokrétű lehet, nem mindig könnyű feladat ez. Amennyiben rendelkezésre állnak az információk, úgy lehetőség van a kérés kezelésére, vannak olyanok ugye, amelyeket azonnal meg lehet adni, és így tovább. Az áfa területén, a HÉA területén is működik már ez, miért ne alkalmazzuk ezt a közvetlen adók területén is. Ami pedig az adatvédelem kérdését illeti, ez mindenképpen nagyon fontos terület. Az áfa területén elmondható, hogy mindenképpen megvan ugye az Európai Adatvédelmi Biztos, az ő munkájáról tájékozódik a parlament. Úgy gondolom, hogy ezt a közvetlen adók területére is ki lehetne terjeszteni. Amit itt a bizottság az ÁFA területén javasolt, az itteni javaslatunkra is hatással van, és természetesen odafigyelünk a az adatvédelemre is. Az adatvédelmi biztost is arra kértük, hogy az abszolút adatvédelem területén mondja el, hogy mi a teendő. Ez nagyon fontos. A bizottságnak, az Európai Bizottságnak nincs hozzáférése ezekhez az adatokhoz, ez ügyben is tisztán kell látnunk. Van több más dolog, amelyre reagálhatnék meg, azonban összességében elmondhatom, hogy támogatjuk a, az előadó által javasolt módosításokat. Egy rövid összefoglaló. Tessék. Kedves kollégák, nagyon köszönöm. Ez az első jelentésem. nem gondolom, hogy az adóügyi együttműködés ilyen érzel, nem gondoltam volna, hogy ilyen érzelmeket vált ki az adóügyi együttműködés. El is mosolyodtam szinte, amikor láttam, hogy micsoda lelkesedéssel nyilatkoztak itt meg egy páran. Persze nagyon örülök ennek az élénk vitának. Nagy hullámokat vert ez az egész, ugye. Tisztán kell látnunk, hogy mi az, amit itt védünk, mi az, amit meg akarunk védeni. A pénzügyi szuverenitás, a tagállami pénzügyi szuverenitás itt a téma. egy-egy adót nem alkalmazhatunk, és információtalvadásra sincs lehetőség konkrét feltételek nélkül. Tehát nem gondolom, hogy itt a szuverenitásba avatkoznánk be feltétlenül. Azért, azért azonban, hogy a pénzügyi rendszer működhessen, ahhoz a tagállamnak információra van szüksége a tekintetben, hogy az adófizetői mit tesznek a más tagállamokban. Hát mégis csak egy Európai Unióban vagyunk. Éppen ezért nem gondolom, hogy ezt összehasonlíthatnánk azzal, hogy mi történik Hongkongban vagy Szingapurban. Mi a tervünk? Arról van szó, hogy a világ legfejlettebb országainak egy csoportja közös szabályrendszert követ, olyat, amit saját maga dolgozott ki maga számára és mindezek alapján lépünk tovább ebben a projektben. Stex úr hozzászólására reagálnék még. Ő elmondta, hogy a bonyolult helyzet az nem ö, kifogás, ö, nem jelenthet kifogást mindenre. Ha így értette, akkor akkor nem jól fogalmaztam. Én azt mondtam, hogy az irányelvben a preambulum bekezdésekben utalni kellene arra, hogy ez az irányelv a helyes időben jelent meg. És hogy, tehát hogy ez nagyon jókor van ez az egész, amikor a közféra is ugye megerősíti a tevékenységét ezen a területen. A csalást kevésbé tolerálhatjuk, mint bármikor. Sose tolerálhatjuk az adócsalást, de hát most aztán pláne nem. Nem arról van szó tehát, hogy valami jogtalan beavatkozásról beszélnénk bárhova is. Meg akkor sem beszélhetünk erről, ha most erről most beszélünk. Lulling asszony, röviden szólok csak, mert tudom, hogy elszaladt az idő. Tehát pár problémát megjelentett Lulling asszony, erre reagálnék röviden nagyon átfogó megközelítést követünk, hiszen Ugye arról van itt szó, hogy a hatály a lehető legszéles körűbb legyen. Lehet, hogy nem olvasta el helyesen a preambulum bekezdéseket, vagy a módosításokat amit, amit bírál, pontosan arról van szó az egyik módosításban ugyanis. Nem sok időm van már, ezért csak gyorsan szólok. Lulling asszony azt mondta, hogy senki nem profitál ebből az irányelvből, de sajnálatos módon el kell, hogy mondjak önnek, mivel úgy gondolom, hogy ez mindenkinek segít, aki teljesíti a kötelezettségeit, és ez azoknak nem segít, akik adócsaláson térik a fejüket. Hiszen az információcsere az azoknak, akik nem csalnak, azoknak nem árt, nem fáj. De nagyon elrettentő hatású lehet ez az azokra, akik a kiskapukat keresik. Arról van szó, hogy ezeket a kiskapukat bezárjuk. Köszönöm a kollégáimnak, hogy biztosítottak támogatásukról. Arról van itt szó, hogy a bürokráciát lebontsuk, elősegítsük, ez az egyik célja az egész anyagnak. Röling asszony, azt sem gondoljuk, hogy ez nagyon nagy költségekkel járna együtt, hiszen az adatcsere könnyíti a munkát, az elektronikus adatcsere, tehát a dolog elektronikussága könnyíti a munkát, az adatcsalás ellen mindenképpen fel kell lépnünk. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. A következő jelentés előadója azt mondta, hogy nem gondolja, hogy túl sok időre lenne szüksége erre pontra térünk most az egyes lefelezésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtás. Az előadói a szó. Elnök asszony, nagyon rövid leszek. Annyit mondanék, hogy ez az irányelv tervezet, amely az adókból, vámokból, más lefelezésekből származó követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtást eh, illeti. Ezekről elmondható, hogy eh, ezek hatékonysága nem igazán jó jelen pillanatban. Amikor eszmecserét folytattunk erről, akkor többen arra utaltak, a más tagállami adóhatóságoktól érkező szakemberek hozzáférése az meglátogatott tagállam rendszeréhez szükséges. Az irányelvben itt az szerepel, hogy ha két fél ebben egyetért, akkor van erre lehetőség. Tehát, hogy megállapodtak, és eh, azok a feltételek teljesülnek, hogy eh, jelen lehet az illető a másik tagállamban, akkor ez rendben van. Tehát, mit akarok ezzel mondani? A két érintett tagállamról van szó, nekik kell eldönteni, hogy elfogadják ezt a jelenlétet, vagy nem. Elnök asszony, Egyetlen egy módosítom van, amely azt írja le, hogyha vannak bizonyos dokumentumok, ilyen végrehajtási rendelkezések, akkor hitelesített másolatok kiadására lenne, lehet, kellene lehetőséget biztosítani. Most az árnyék jelentéstevő megjegyzéseit kérem, Van Gogh úr. Okay. Oui, comme je suis rapporteur fictif. Euh, hát én vagyok itt az árnyék jelentéstevő a szocialisták és demokraták nevében, és ennél fogva volna is néhány megjegyzésem. Kedves előadó, kedves kollégák, már volt egy elsődleges véleményt cserénk, és úgy gondolom, hogy a bizottság által javasolt szövegnek vannak gyenge pontjai, és ezt meg is vitattuk az előadóval. A szocialista frakció és én magam is egy kicsit sajnálatosnak tartjuk, hogy ennyire rövid ez a szöveg, ami ma előttünk van. Van néhány módosító javaslatunk, többek között a határidőkkel kapcsolatban, a küszöbértékekkel kapcsolatban, illetve a kötelezettségekkel kapcsolatban, amik azokra az országokra vonatkoznak, akiket ugye megkeresnek valamilyen információs cserére irányuló kérelemmel. Gondolom Luling azt, hogy most nagyon figyel. Azt hiszem, hogy meg tudjuk alkotni azokat a kompromisszumokat, amik mindenki számára megfelelnek, és így a tagállamok sokkal hatékonyabban tudnak majd fellépni, és sokkal jobban be tudják tartatni a polgárokkal az adóügyi kötelezettségeiket. Köszönöm szépen az Alde részéről. Van valaki? Would like... Ashley Fox. Uh, Mr. Jürgen Klut? Yes, uh, Ms. Giori. Köszönöm szépen. Um, tulajdonképpen uh, én egyetértek az előterjesztéssel, és egy dologra szeretném uh, felhívni a figyelmet, azt majd egy ilyen értelmű módosító indítványt be is kívánok adni méghozzá arról, hogy uh, nagy szükségét érezném annak, hogy legyen egy 20, a 27 uh, tagállam nemzeti adóvégrehajtási jogát átfogó felmérés. Azt gondolom, hogy egy ilyen összehasonlító elemzést kellene készíteni, hogy a tagállamokban jelenleg hatályos nemzeti adóvégrehajtási eljárások milyen eszköztára létezik tehát végrehajtási eszközök tpusa szerint beszedési megbzások ingatlan nyilvántartásba vagy más közhiteles nyilvántartásba bejegyezhető végrehajtási jog zálogjog stb. milyen ezeknek az érvényestésének jogszabály szerinti és és az alkalmazásban ténylegesen érvényesülő határideje. azt gondolom hogy ha rendelkeznénk egy ilyen összehasonltó elemzéssel akkor az minden tagállamnak a hasznára válhatna már csak azért is mert egy ilyen best practice szempontjából tehát hogy mi működik az egyes országokban mit lenne érdemes máshol is alkalmazni az mindenképpen egy inspiráló dolog lenne. köszönöm szépen! Does the commission, does the commission wish to say anything? Nem tudom, hogy a bizottság hozzá szeretne szólni. Elnök azt, hogy nem, de talán mégis igen. Egy információt szeretnék közölni. A társadalom biztosítási nyárulékokat kivettük a bizottsági javaslatból, ugyanis amikor benyújtottuk az eredeti javaslatot, akkor a foglalkoztatási főigazgatóság beli kollégáink azt mondták, hogy lesz itt egy rendelet is, és hogy 2010 tavaszán a már elfogadott rendelet és a most tárgyalt irányelv között esetleg összeegyeztethetetlenség lesz, de egyelőre nincs más megjegyzésem. Köszönöm a előadója szó. Nagyon köszönöm, köszönöm elnök asszony, köszönöm kedves kollégák a javaslataikat is. Hadd említsen még meg a módosítók határidejét. December 10. Igen? Igen, december 10. Köszönöm. Rendben. Sikerült 10 perccel korábban befejeznünk ennek a pontnak a tárgyalását. 5 órakor folytatjuk az ülést, amikor Jean-Paul Gauzé már megérkezett a következő ponthoz. example. Okay, can everybody start to sit down, please? Kérném, hogy mindenki kezdje meg a helyfoglalást, és üljön le. Thank you. If we, if we calm ourselves down. Köszönöm szépen, kérném, hogy mindenki nyugodjon meg. Úgy látom, hogy megint nagyon éles vita lesz majd, de hát mindenkit kérnék, hogy nyugodjon meg, mindenki foglaljon helyet. Jó rendben van. Hetes napi rendi pont. Irányelv az alternatív befektetési alap kezelők témakörében. Itt van egy jelentéstervezetünk az előadónktól, úgyhogy meg is adom a szót Jean Paulnak, aki bemutatja majd ezt a jelentést. Jean-Paul, tessék. Elnök asszony, köszönöm szépen. Kedves kollégák, ez a jelentés úgy tűnik nagyon fontos, mindenki várja ezt a jelentést, és nagyon sokan fel is kerestek engem, hogy elmondják, hogy az irányelv az jó, de hogyha feltöltenénk valami tartalommal, akkor még jobb is lehetne ennél. Hát nem tudom egyelőre őket megnyugtatni, hogy az én javaslatom az tökéletes lesz, de azért szeretném megtartani magát az irányelvet, szeretném megtartani az irányelv hatáját, sőt, szeretném a bizottság által javasolt szabályozást megerősíteni. Mint ahogy már volt alkalmam elmondani, ez a jelentés tulajdonképpen munka alap, vita alap. Nem tökéletes dokumentum, ez sem tartalmát, sem pedig kinézetét tekintve, de egyelőre ennél mélyebben nem szeretnék belemenni a részletekbe. A vitát úgy terveztem, néhány nagyobb pont köré fogom majd felépíteni. És hogyha meg tudtunk egyezni ezekben a nagyobb pontokban, ezekben a főbb orientációs vonalakban, na majd akkor belemehetünk a részletekbe. Úgyhogy, kedves kollégák, óriási mozgástere van mindenkinek, lehet módosítókat javasolni, és remélem, hogy az irányelv tervezet így akkor jobbá válik, és a tanácssal majd csak ez után fogjuk megkezdeni a vitát. Nézzük az alapvető elemeket. Már elmondtam, hogy a hatály marad úgy, ahogy volt. Vagyis minden kivéve ami a USIC alatt már benne van. Néhány kivételt itt meg is fogalmaztam, illetve néhány küszöböt töröltem a szövegből. Úgy gondolom, hogy mindenki tudja, hogy ha vannak küszöbök, akkor vannak küszöb hatások is. Ez pedig azt jelenti, hogy uh, mindenképpen mindenki megpróbálja majd elérni, hogy a küszöb alatt is alkalmazható legyen a szöveg. Éppen ezért azt javasoltam, hogy a küszöböt töröljük el, és egy arányossági megközelítést alkalmazzunk. Így a kis befektetési alap kezelőknél figyelembe kell venni ezeknek a kezelőknek a méretét, annak érdekében, hogy túlzottan nagy terheket ne róljunk rájuk. Aztán a harmadik országokról is kell majd beszélnünk, talán ezzel kezdeném, mert ez nagyon fontos. Tehát a harmadik országoknál ugye ki kell tekintenünk az Európai Unión kívülre. Itt azt szeretném elmondani, hogy az alapötlet egy rendkívül egyszerű ötlet. Arról van szó, hogy az Európai Uniónak nem egy olyan példás erődnek kell lennie, ami mindent kizár, és ami semmit nem vesz figyelembe a külvilágból, hanem az Európai Uniónak igenis be kell illeszkednie a világpiacra, különben nem lehet hatékony semmilyen intézkedésünk. Természetesen csak olyan befektetési alapkezelőket szeretnénk itt az EU területén működni, látni, amelyek elfogadják a mi szabályainkat. Ami a bankokat illeti, ott ugyanez a helyzet, tehát csak olyan befektetési alapkezelőket szeretnénk itt az EU-ban látni, amelyik bejegyzettek valahol, valamelyik európai országban. A magánbefektetéseknél tudnánk némi átmeneti időt biztosítani, és addig is az ezzel kapcsolatos kérdéseket meg tudnánk oldani. Ez az átmeneti időszak mindenképpen jó ötlet, amíg létre nem jön a harmonizált szabályozás. De azért tartok attól, hogy a harmonizáció alap ötlete vagy az ekvivalenciák elfogadása nem irreális-e némiképp, és nem túl nehezen megvalósítható-e, legalábbis rövid időn belül. Ezért a magánbefektetéseket egy kicsit külön kezelném, ami lehetőséget nyújt majd a jövőben egy jobb európai szabályozás elérésére. A depoziteri A depoziteri kérdésében úgy gondolom, hogy ezért elég komoly felelősségekkel kell itt dolgoznunk. Éppen ezért egyértelműen meg kell határozni a felelősségi köröket, és el kell érnünk, hogy a depozitori a megfelelő ellenőrzéseket is el tudja végezni, csak így tudja igazolni a felelősségét. Úgyhogy a felelősséget egyszerűen nem lehet ahhoz kapcsolni, hogy, ez, hogy ő az egyetlen, hogy a depozitori az egyetlen fizetőképes szereplő. A bankok tőkekövetelményeit ugye a banki hiteleknél kell figyelembe venni. Itt már megvannak a megfelelő prudenciális szabályok, amik a bankokra vonatkoznak. Ez tulajdonképpen egy elsődleges intézkedés csomag. Ami a befektetési alapokat illeti, itt nem tudjuk egyértelműen megmondani, hogy hogy fogunk ezzel kapcsolatban eljárni, és a bizottság eredeti javaslatában az van, hogy talán csak akkor kellene beavatkozni, hogyha veszélyessé válik a helyzet, de talán akkor már túlzottan késő lesz beavatkozni. Éppen ezért ezt javasolnám, hogy a felügyelő, itt már az új európai felügyeleti szervre gondolok, amelyről a szövegen már dolgozunk, mindenképpen a teljes mindenképpen a teljes felügyeletet el tudja látni. Tehát a felügyeleti hatóságok természetesen megkapnak minden fontos információt a leverage policy-val kapcsolatban. És akkor eldönthetik, hogy ez a politika kockázatokkal jár-e, vagy sem. Tehát a felügyeleti szerv eldöntheti, hogy a kezelő által elindított politika kockázatos-e vagy sem, valamint, hogy a kezelő tartja el magát az előre bejelentett politikához. Vagyis, hogyha valamilyen problémát tapasztalnak, akkor jól tájékoztathatóak a befektetők arról, hogy rájuk milyen kockázatok hárulnak át. Tehát így meg lesz a lehetősége a felügyeleti szervnek arra, hogy a leverage policy-t megfelelőképpen tudja értékelni és felügyelni. Ami a felügyeletet illeti, itt mindenképpen külső felügyeletre van szükség, és ami pedig a private equity-ket érinti, akár depoziteri, akár befektetési alap lép be a képbe, mindenképpen azt javasolnám, hogy itt viszont a független jelzőt töröljük, tehát a független értékelőt törölhetjük, és így a befektetési alapkezelők elkerülhetik azt, hogy az összeegyeztethetőség szabályainak, vagy az összeférhetőség szabályainak ellenébe menjenek. Ami a vezetőknek fizetett juttatásokat illeti, szerintem itt a hitelintézmények vezetőinek a fizetéséről szóló szöveget kellene kellene figyelembe vennünk. Ami a tőkebefektetéseket illeti, úgy gondolom, hogy tulajdonképpen itt egy intézkedés csomagról van szó, de ez sajnos egyelőre nem elégséges, és hogyha figyelembe vesszük a tőke befektetésnél a különböző formális követelményeket, akkor itt azt szeretném elmondani, hogy itt ugye hosszú távú és fenntartható befektetési lehetőségekről van szó. Itt éves felülvizsgálatra van szükség, és a megtérülési mutatókat is vizsgálni kell, ezek nyilván magától a piactól függenek. A felülvizsgálatról már beszéltem, és most nézzük a tagállamok hatásköreit. Úgy gondolom, hogy itt ebben az új architektúrában a származási országnak és a fogadó országnak együtt kell működnie az európai útlevelek megadásában, vagy európai tanúsítványok megadásában. Ami a MIFID-et vagy a USIC-ot illeti, Ezeket a szövegeket is nyilván megpróbáltam figyelembe venni, és ahányszor csak tudtam, azokat a terminus technikusokat alkalmaztam, amelyek ezekben az irányelvekben szerepeltek. Így megpróbáltam elkerülni azt, hogy a jogászok össze-vissza elemezzék ezeket a különböző szövegeket. A jogászok imádnak azzal foglalkozni, hogy miért használunk más terminus technikust egy új szövegben, ahhoz képest, ami egy régi szövegben benne volt de hát jó lenne, hogyha a jogbiztonságra is gondolnánk, és nem építenénk ilyen légvárakat új kifejezésekből. Mindjárt hagyom a kollégákat is érvényesülni, de azt még mindenképp szeretném elmondani, hogy a letéteményessel kapcsolatos megjegyzések a az én jelentésemben sokkal keményebbek, mint a USIC-ban a leszéteményesekre rót szabályok. Elképzelhető, hogy a kollégák azt fogják mondani, hogy ez egy kicsit paradox, de amikor a USIC-os szöveget megalkottuk, az még a válság előtt volt. Azóta ugye tombol a válság, megpróbáltuk megtanulni a leckéket ebből a válságból, és éppen ezért javaslom azt, hogy a jelenlegi irányelv letéteményesi szabályai egy kicsit eltérjenek a jószícos letéteményesi kötelezettségektől, amennyiben ez jogilag megvalósítható. Egy francia újság cikkben azt olvastam, hogy ez sok hűhó semmiért. Hát valóban semmiért? Ez az irányelv tervezet szerintem egyáltalán nem sok hűhó semmiért, és mindenképpen gyakorlatiasnak kell lennünk, hogy a gazdasági lehetőségeket teljes mértékben ki tudjuk használni. A spekulációt el kell kerülnünk, és minden egyes esetben, amikor gazdasági fejlődést tudnánk a befektetésekkel elérni, akkor ennek lehetőséget kell adni. Az Európai Unió versenyképességét javítani kell, ugyanakkor óvatosnak kell lennünk. Az a tény, hogy a válság talán elmúlt, az nem jelenti azt, hogy a bankok jó egészségnek örvendenek. Lehet, hogy sokkal több bónuszt osztogatnak, mint néhány hónappal ezelőtt, de azért a Dubájban bekövetkezett jelenségek azért óvatosságra intenek, igenis szükség van nagyon komoly szabályozásra itt Európában. És még azt is szeretném elmondani, hogy a holdingoknál, az investment trustoknál, amelyek még működnek az Egyesült Királyságban, bár sok bezárt Németországban. Tehát ezekben a specifikus esetekben igenis külön szabályokat kell alkalmazni, mert ezek eléggé különleges piaci szereplők, ezeket nem tudjuk bevonni a jelenlegi szövegünk hatájába de az a lényeg, hogy bárki, aki a pénzügyi piacon mozog, ne kerülhess el, hogy meg kell felelnie az itteni szabályoknak. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Nagyon izgalmas időt töltöttünk. Nagyon izgalmas volt ez. Megadom először is az árnyék jelentéstevőknek a szót, és először is Bullman úrnak, Robert Goebbels nevében, és utána az árnyék jelentéstevők után pedig Vicky Ford, Estrid Luling, Günner Hockmark. Martin, oh, oh, uh, Catherine Styler, uh, uh, yes, Carl Haglund, Mrs. Jaslovjeska, uh, Peter Skinner, uh, Karina Wiltman-Cool, and was és volt még valaki? Hát ők kapnak szót, és Arlene. Kihagytam volna valakit? Anybody else? Aha, igen, őt. És még valaki? Bulmadúr. Köszönöm szépen. Elnök asszony, a jelentkezők száma már ellentmond a francia sajtóban megjelent sok hűhő semmiért kijelentésnek, hiszen a kollégák máskülönben nem vennének így részt a vitában. Csampol, köszönjük szépen ezt a bejelentés tervezetet. Az árnyék jelentéstevőnk Robert Goebbels véleményét van szerencsém és tisztességem elmondhatni, aki nyomon követi persze a dosszié sorsát, de ugyanakkor az EU AKC közös parlamenti közgyűlésén vesz részt, és az Európai Parlament jelentéstevője e- ezen a közgyűlésen. Robert Goebbels sok mindent jónak, helyesnek tart ebben a kérdésben, bár néha azt gondoljuk, hogy Jean-Paul messzebb megy és minősítettebb javaslatokkal él, mint a magas védelnökség. Ezt mondjuk például azon területekre, ahol a jelentést össze akarjuk kapcsolni az új európai felügyeleti struktúrával, vagy ahol azt mondjuk, hogy a UCITS, vagy a WIFID, MIFID, de kapcsoljuk össze, és persze a küszöbb értékek eltörlését is nagyon helyesnek tartjuk. Üdvözlendő megítélésünk szerint, hogy az európai útlevél, amelyet kiállítanak, azon menedzserek számára kerül majd kiállításra, akik letelepednek az Európai Unióban. A célja ennek a rendszernek az, hogy egy európai minősítési, há, minőségi hálózatot hozzunk létre, vagy egy minőségi há, um, minőséget biztosítsuk, és fontosnak tartjuk azt is, hogy az alapok eszetjeit függetlenül értékeljük a menedzserektől. Nagyon úgy gondoljuk, ahogyan jean Paul maga is, hogy a compensation szkémeket is, tehát a fizetési rendszereket is figyelembe kell venni. Természetesen ez a nyereség részesedésekre is vonatkozik, amelyek nagyon jelentősek tudnak lenni, és ilyen módon nem szabad ezeket sem kihagyni a figyelem, figyelmünk fókuszából és természetesen az adó következményekkel kell, hogy járjanak ezek. De vannak bíráló megjegyzéseink is, ahol messzebb menőkbe szabályokat akarunk elérni. Az emelő, vagy a leverage a kihatásról mindenki beszél, de mintha itt nem menne elég messze a, a jelentéstevő, hiszen ezzel megengedhetetlen, hogy a menedzserek döntsenek arról, hogy hol érjen véget az emelő vagy emeltyű hatás, a leverage, és úgy gondolom, hogy ez ügyben valaminek szeretni, szerepelnie kellene a szövegben. A kártékony üres eladásokat is meg szeretnék tiltani, és az empty voting, az üres szavazójog vagy a titkos felvásárlás rendszerét is meg akarjuk szüntetni, illetve szabályozásokat akarunk bevezetni, hiszen nagy kockázati tényegét látunk, tényezőt látunk ebben. Ugyanez vonatkozik az asset strippingre is, amelyet nagyon kártékonynak tartunk az ipari cégek, illetve a cégek számára, tehát itt mindenképpen új szabályozási formára van szükség. Összességében tehát azt gondoljuk, hogy még sok mindent lehet tenni a jelentés tervezeten túlmutatóan, a transzparenci, az átláthatóság megteremtés érdekében és a publikálási kötelezettségek tekintetében, és ezek a szabályok mind a munkavállalók, mind maguk a cégek érdekeit is szolgálnak. Úgy is gondoljuk, hogy végezetül nem úszhatjuk meg a minimális eh, saját tőke követelmények eh, előírását, meghatározását. Kedves kollégáim, a válság egy olyan helyzetbe sodort bennünket, ahol végre, végre, végre törvényjavaslatokat kapunk. Ezen a területen is fontos lépések készít, készülnek elő az Európai Parlament, és jogal mondta Jean-Paul, úgy gondolja, hogy nem szabad egyetlen veszélyes vagy kockázatos terméket szabályozatlanul hagyni, vonatkozik ez a marketing aktív részére is. Ilyen módon tehát kritikusan támogatjuk a jelentéstevőt, és a saját elképzeléseinkkel járulunk hozzá a jelentés még tökéletesebb kialakításához. Köszönöm, hogy a következő felszólaló, köszönöm elnök asszony egyrészt Jean-Paul Gossesnek gratulálni szeretnék, és köszönettel is tartozom neki, hiszen több mint száz módosító indítványt igyekezett integrálni. Hogyha figyelembe veszünk, hogy kikre terjed ki ez az irányelv tervezet, nos hát ezzel kapcsolatban kételjen vannak a hedgefondok, fondok, a private equity ágazat, ez volt a látókörünkben, és aztán mindenre, minden, minden másra kiterjesztettek még ezt, ami mondjuk nem usage. A self-managed fundok, mondjuk a Nagy-Britanniában tőzsdére bevezetett ilyen fundok, vagy az investment trustok, -ok, ahogyan Svédországból ismerjük őket, vagy pedig speciális alapok, amelyeket Németországból ismerjük, ismerünk, nem jegye jelentenek szisztemikus, rendszerszerű kockázatot, hiszen ezeket kellőképpen ellenőrizik, ellenőrzik. Ezeket ki kellene tehát venni a hatáskörből. A hatáskör tekintetében, tehát ez az észrevételem, csökkenteni kell a szkópot, a hatáskört. Udo Bullman véleményével egyetértek abban, hogy Jean-Paul egy sor nagyon pontos, jó megoldási javaslattal élt, de egy-kettővel én is gazdagítani szeretném ezeknek a sorát. Egyrészt egyetértek azzal, hogy a küszöbb értékeket húzzuk ki 500 millió vagy 500 millió, remélem 75, 150 vagy 450 millió, az teljesen a légből kapott, ezekről le lehet mondani. Ugyanakkor, hogyha az arányosság szempontját, amelyről Jean-Paul beszél, élettel akarjuk megtölteni, akkor komoly feladat áll előttünk. Ami a harmadik államok problematikáját illeti, a következőt mondhatom. Úgy gondolom, hogy Európa, illetve az Európai Uniót nem szabad leválasztani a világ többi részéről. Ne legyen Európa börtön, de ne legyen erődítmény sem. Ezért nagyon fontos, hogy milyen megoldást találunk. Úgy hiszem, illetve azt mondom inkább, hogy azzal értek egyet, hogy az európai útlevél csak olyan alapkezelőnek adassék ki, akinek a székhelye Európában van, és akinek a kezelt alapja is Európában van. Ezzel egyetértek. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy meg kell teremti, annak nyitva kell hagyni annak a lehetőséget, hogy az európai befektetők az Európai Unión kívül is befektessenek. És itt jean problémát látok. Te azt mondod ugyan, hogy ez mehet a private placement rezsimek alapján, tehát szerinted 27 különböző szabályozás alapján, ám azt mondod, hogy minden ország, tehát 27 ország a, azon állammal megállapodást köt, ahol, a, ahol az alapotthon van az információ cseréről, stb. Hát azt hiszem, hogy ez nagyon bonyolult lesz, és oda vezetne, hogy 27, hogy mondjuk egy olyan állam, mint az USA vagy a Kajmán-szigetek, 27 különböző országgal kellene, hogy lezze és bizonyítsa számukra ezeket a dokument, ezeket az adatokat. Nem tudom, hogy ez így működős képesen. Ami a depóbank kérdését illeti, Jean-Paul beszélt arról, hogy a letéteményezési hely kérdésének eh, kezelésével együtt kell kezelni ezt a kérdést is a normális befektetési alapok területén kell ugye a letéteményezés kérdését tisztázni. Úgy gondolom, hogy eh, a bizottság éppen most készíti elő a dokumentumát, amely a CISAR egy vizsgálatán alapszik. Itt egy belülről koherens és logikus dokumentum kell, hogy létrejöjjön. A, de, a depóbankkal, vagy a letéteményes bankkal szembeni elvárásaink, amely egy alternative investment bankként működik, és intézményi befektetőket szólít meg. Nos, hát a rávonatkozó elvárások nem lehetnek magasabbak, mint amelyeket a kugafokkal szemben határozunk meg. Maximum olyan szigorúak lehetnek, de a ucz eknél inkább erősebbnek és az alternative investmenteknél pedig kevésbé szigorúnak kellene lenni, ha már differenciálunk. Ha értékelők kérdését ben nincs, nem gondolom, hogy megoszlanának a véleményeink bár én voltak éppen egy független értékelő létrejötte ellen vagyok, hiszen ez az úgynevezett független értékelő körből olyan, mint a hitelminősítő ügynökségek, amelyeknek a minős, munkájának minőségéről tudjuk, hogy milyen volt, és ez pedig egy monopóliumot, vagy legjobb esetben egy oligopóliumot hozna, hoznánk ezzel létre. Tehát nem értek ezzel egyet. Végezetül a döntőpontra térünk rá, hiszen végezetül fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogyha egy ilyen irányelvet fogadunk el, mi ennek a célja. Arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az irányelv bevezetésével valóban változtatunk valamit. Igen, idáig biztos, hogy ezt-azt módosítottunk, de alapvetően nem változtattuk meg a helyzetet. A hedge vagy a private kritik azért nagyjából a szabályinktól független folytathatják a munkájukat. És ezt a gyakorlatot csak akkor változtathatjuk meg, hogyha a pénzügyi emelőknél, a pénzügyi lívereknél e, ezeket célozzuk meg. És persze felmerül itt a saját tőke e, kérdése. Nem értek azzal egyet, hogy itt 120 vagy akár a svéd alatt javasolt 300 ezeres e, alaptőkével kellene rendelkezni egy alapnak, amely több milliót mozgat, hát ennek ez elenyésző az a kis összeg. Tehát azt mondanám, hogyha egy hedge fund vagy egy bármilyen más alap a bank része, akkor ugyanazon saját tőke szabályok kell, hogy vonatkozzanak rá, mint a bankra. Ám ha a bank finanszírozza, akkor a finanszírozás, melyet a bank az alapnak ad, úgy kell kialakításra kerüljön, hogy a kockázatot adekvát módon képezzük le. Azaz tehát itt a kamat nál látni kell, hogy ezek nagyban játszanak, és ennek megfelelő persze a kockázati besorolás is. Végezetül pedig azon is gondolkozni kell, hogy hogyan lehet az emeltyűt, vagy az emelő hatást korlátozni. És úgy gondolom, Jean-Paul, hogy itt túlon túl bizakodó vagy. Az egyik alapkezelő aki mindig ötösbe padlógázzal teper a borotva pengén, a borotva pengén élen balanszírozza. Hát egy ilyen alapkezelőnek ezek a szabályok hajítófát sem érnek kezdve zsampol, tehát úgy gondolom sokkal szigorúbb szabályokra van szükség. Még két észrevételem van. Egyrészt, én magam is udóval értek egyet, mégpedig, hogy a nyers üres eladásokat szabályozzuk le. Talán az üres eladások néha hasznosok, de a csupasz, vagy pucér, vagy nékid nyers, üres eladások nagyon veszélyesek. Azt hiszem, hogy ezt senkinek nem kellene engedélyezni, hiszen ezzel közben meg jelentősen befolyásolni lehet, befolyásolni lehet a piacokat. Ez tulajdonképpen lett. Sokak számára, akik egész egyszerűen nem is vesznek részt a játékban, csak a, a befektetéseikkel játszanak, egy olyan irányba mozgatva el ezeket a pénzeket, amelyek veszélyek. Tehát a short selling igen, de a naked short selling, hát kérem szépen, azt már nem. Jean-Paul a, nyilat, a szöveget 13. pontján mondottakkal pedig egyetértek, valóban biztosítani kell, hogy a nagyon szoros időben előkészített dokumentum nem mondjon ellent más dokumentumoknak, a USAIDS, a MIFID és a más szabályozásoknak. Ennyit akartam mondani. Köszönöm. Uh, thank you. Uh, Said Kamal. Said Kamal kapszót. Um, um, thank you, Madam Chairman. Thank you uh, to, to the rapporteur. Köszönöm szépen, asszonyom, köszönöm a jelentéstevőnek is. Annyit szeretnék csak mondani, hogy uh, tényleg nagyra értékelem a a munkáját. Nagyon nyitottan dolgozott, és ha azt mondja, hogy figyelek rátok, akkor figyelni fog, hogyha azt mondja, hogy írok, akkor ír, és hogyha most már utolsó ígéretét várom, hogy elfogadom a módosító indítványjaidat, de még ezt még nem mondta. Elismeri a szerepünket, felismeri a szerepünket az Európai Unión kívül, hiszen az első bizottsági javaslat nem vette figyelembe az EU-n kívüli elismerés kérdését, ezen felül pedig a meglévő gyakorlatot is figyelembe veszi, például a prime brokerekre is kiterjed, vagy kifigyel. Összességében az ECR úgy gondolja, hogy hogyan lehet a, a munkavállalók nyugdíját, a takarékoskodók letétét, megőrizni, és hogyan lehet csökkenteni a szükségtelen kockázatot. De biztosítani kell azt is, hogy olyan keretet hozunk létre, amely a pénzügyi szereplők életét is megkönnyíti, biztonságos kereteket kell létrehozni. De először is azzal kezdeném, hogy üdvözöljük Jean-Paul javaslatét. Például üdvözlöm azt, hogy a National Private Placement rezsimekről beszél. Egyetértek Wolf aggájaival, miszerint, hogy ez túl bonyolultá válhat ez az egész eljárás. És azt hiszem, hogy a jelentéstevők, az árnyék jelentéstevőkkel ezzel eh, eh, itt még tudnak mit tenni. Tehát a National Private Placement szabályozása során fontos, hogy erre kitérjünk ezen felül pedig az EU-n belüli befektetők számára, akik nem az EU-n kívüli alapokba, és ugye a nyugdíjalapok ezt biztos meg akarják tenni, be akarnak fektetni, ez fontos lesz tehát számukra. De azokra is, akik fejlesztési projektekbe akarnak befektetni az EU-n kívül, hiszen nem akarjuk elvágni az EU befektetők lehetőségét az EU-n kívüli um, fejlesztési befektetésekre. Üdvözlöm a konzisztenci, konzisztenciára való törekvést, konzisztenseknek kell lennie a többi jogszabályjal, illetve magának a jogszabályoknak magában is. És az arányosság és a célra vezetőségre vonatkozó értékelést is üdvözlöm. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a tagállami szintű felügyeletről is szól a jogszabálytervezet, és ezzel az elismerő szavakat befejeztem, és néhány aggályomat is meg szeretném szólaltatni. Mondottam már, de elmondom még egyszer. A fejlesztés során biztosítani kell, hogy az EU-n kívüli alapok, amelyekbe EU befektetők fektettek be, továbbra is megkaphassák ezeket a pénzeket. Nem csak segéllyel lehet segíteni a szegény országokat, hanem azzal is, hogy bátorítjuk a befektetéseket, a beruházásokat és gyakran ezek ilyen buy fundok, ezeknek pedig működtet két-kettős fundok, ezeknek működni kell. Aztán a Kajmán szigetek, majdnem egyedül a régióból úgy próbált kievickelni a szegénységből, hogy a hagyományos lépéseket tett meg a kis gazdaságban, a nagy gazdaságba, aztán a iparban, nem, egyből a paraszti gazdaságból a pénzügyi szolgáltatásokra váltottak át. Úgy gondolom tehát, hogy a Kajmán szigetek lakosainak és szabályainak, és szabályozó hatóságainak biztosítani kell, hogy lássák, hogy melyek az elvárások. Tehát ne értsenek félre. értek az ekvivalencia elvárással, de fontos, hogy például a Kajmán szigeteken élők tudják, hogy milyen szabályoknak kell megfelelniük ahhoz, hogy elfogadható legyen az ő tevékenységük. Van itt még egy kérdés. Ezek pedig a letéteményes letétek befektetői védelmének kérdése. Úgy hiszem, hogy nekünk is a szakbizottságban a múlt hibáiból kell tanulnunk, a történelemre visszatekintve kell okulnunk. És egy valamit nem látok itt, pedig a szociálisnak felvetették ezt a kérdést, a kockázat kérdését nem látom itt. Úgy gondolom, hogy egy-két bedőlt bankház eh, bedőlésének okaival foglalkozni kell. Gondoljunk csak a Lehman Brothers bankházra. Ezek intergroup depositorikat használtak, tehát voltak éppen csoporton belüli letéteket. És az a kérdés, hogy a szabályozó rendszerben a jövőben is engedélyezzük a bankcsoportoknak, hogy a saját intergroup depozitoriaikat működtessék. Nincs erről végleges véleményem, de mindenképpen aggályos ez a kérdés. Hiszen a Lehman Brothers bedőlésének egyik fő oka éppen ez az interbank depozitori rendszer volt. Teljesen világos tehát, hogy erre a kérdésre választ kell adnunk. Felvetem ezt csak, mint vitapontot, de nem állítom, hogy én már tudom is a választ. Köszönöm szépen még egyszer ezt a munkát, amelyet végzett, és eh, nagy eh, örömmel nézek a közös munka elébe, illetve minden más árnyék jelentésével való munka elébe. Köszönöm szépen, Pascal Kapszút. Je me, je me joins aux félicitations eh, de l'ensemble csatlakoznék kollégáim dicsérő szavaihoz. Jean-Paul Gozesnek valóban köszönetet kell mondanunk, és gratulálnunk kell neki, mert remek munkát végzett, nagyon nyitott volt, és nagyon jól együttműködött minden egyes árnyék jelentéstevővel. Konzervatív kollégámmal, brit konzervatív kollégámmal nem nagyon értek egyet, de ami a hedge fundokat illeti, nem hinném, hogy ez lenne a megfelelő eszköz a szegénység elleni harchoz. Hát amennyiben az, akkor nagyon örülök neki, hogy van még egy eszközünk, de hát ilyet még nem hallottam. Egyébként a bizottság eredeti javaslatával kapcsolatban pozitív a véleményem, és a zöldek nevében három dolgot is szeretnék támogatni. Mint ahogy Wolf Klinc is elmondta, Mindenképpen jó, hogy integrált megközelítést alkalmaz a bizottság, jó, hogy töröltük a küszöbértékeket, és az arányosságot is figyelembe vették. Ami a fizetések témakörét illeti, ez ugye nem volt benne az első verzióban, az irányelvben, így tehát mindannyian úgy gondoljuk, hogy ezzel továbbra is így kell foglalkozni ebben a A harmadik dolog a spekulatív alapokkal kapcsolatban az, hogy ezek sem szerepeltek az eredeti bizottsági javaslatban, és nagyon örülök annak, hogy ezek most már itt szerepelnek, és az eszmával val is, tehát az eszma megemlítésével is egyetértek. Egyébként Klinz úrral ellentétben sok mindent mi másképp értékelünk. Alapvetően fontosnak találjuk hogy a befektetések megmaradjanak, ami pedig az Európa mint börtön, vagy Európa mint erőd megközelítést illeti, én valami egészen mást szeretnék elmondani. Inkább azt szeretném elmondani, hogy az európai befektetőknek mindenképp lehetőséget kell nyújtani arra, hogy az EU-n kívüli befektetési alapokba is vigyék a pénzüket. A 125-ös módosítás a 35A cikkre vonatkozik, és itt tulajdonképpen egyetlen feltételt látunk azzal kapcsolatban, hogy valamilyen alternatív alapba lehessen befektetni az EU-n kívül, csak arról van szó, hogy az adott harmadik országbeli alapnak meg kell felelnie a nemzetközi szabályoknak. Lehet, hogy rosszul értelmezem ezt a szövegrészt, de azt látom itt, hogy ha a megfelelő feltételeknek ez megfelel, ez a harmadik országbeli alap, akkor ennek az alapnak az ellenőrzése, a felügyelete is megfelelőképpen fog működni de sokszor a papírra vetett normák a valóságban nem érvényesülnek. Nem tudom, hogy a Kajmán-szigeteki felügyelők ától cettig betartatnak-e minden papírra leírt szabályt. Úgyhogy úgy vélem, hogy a bizottság eredeti javaslatához képest kicsit túlzottan megengedőek vagyunk. Volt egy minimum legalább ebben a szövegben, ami most eltűnt. Ez a minimum az volt, hogy legalább fiskális együttműködésünk legyen az OECD szabályokkal kapcsolatban. Itt nem feltétlenül a prudenciális szabályokra gondolok, de legalább az OECD fiskális normáinak betartását el kell várnunk a az érintett harmadik országoktól. Az automatikus információcserénél eléggé paradoxális az, hogy az EU-n belül megvalósul az automatikus csere, és hogy ezt meg egyáltalán nem veszük figyelembe, amikor harmadik országokról van szó. A második elem, ami szerintem nem jó irányba marad, az a leverage. Ugyanis a bizottsági javaslatban, az eredeti javaslatban a bizottság lehetőséget nyújtott arra, hogy a leverage ellenőrzi, és hogy a tagállamok is ellenőrizhessék ezt, illetve hogy plusz korlátozó szabályokat léptessenek érvénybe, amennyiben ezt a specifikus követelmények előírják. Tehát az új szövegjavaslatban ez már megváltozott, nincs meg ez a kötelezettség, és a százas módosítóban pedig azt látom, hogy amennyiben a leverage-et túlzottan fontosnak tartják, vagy túlzottan, túlzottnak tartják, akkor sem tehetnek semmit. Úgy tűnik, hogy van itt valami konszenzus a szakértők között, mert ők egyetlen nem akarják a leverage-et korlátozni, és a jelenlegi válságon kívül a következő válságokat is szeretnék megállítani. Ami a hatóságok szerepét illeti a leverage ellenőrzésében, szerintem itt sokkal rugalmasabb szabályokat kellene alkalmazni, sőt, magát a logikát is meg kellene fordítani a szövegben. Szerintem valami olyan megközelítést kellene alkalmazni, amit a bizottság alkalmazott, és hát azért nem minden nap fordul elő, hogy a zöldek a bizottság eredeti javaslatát támogatják, és most mégis ez van. Ami az ESMA szerepét illeti, Elég sok irányelvünk van már az ellenőrzésről, a Hát, hogyha létrehozunk valamilyen európai szabályt, akkor azért jó lenne, hogyha lenne egy olyan hatóságunk, amely egy személyben tudná elbírálni a különböző útlevél kérelmeket, és akkor így nem lehetne a különböző nemzeti hatóságok közötti felügyeleti hatóságok között értelmezésbeli eltérés, mert egy hatóság lenne, egy EU-s hatóság lenne, amely döntene az útlevelekről. Fennáll a kockázata annak, hogy két piacot hozunk létre. Az egyik piac az európai útleveles piac, és ezen kívül minden más piac, tehát a nemzeti befektetési piacok, illetve az, hogy harmadik országok saját alapjaikat, amelyek harmadik országos alapok, itt Európában is értékesítsék. Hát szerintem nyilván a minőségi piacot keresik majd a befektetők, hiszen mindenki szeretné a megtakarított pénzét azért biztonságban tudni, és itt ez az értelme az európai útlevélnek. itt végül is több lehetőségünk van, tulajdonképpen fogadhatnánk is, hogy ki melyik megoldásra szavaz, de az a megfogalmazás, amit most alkalmazunk az európai útlevelekkel kapcsolatban, az ugye arra irányul, hogy a befektetők pénzét meg tudjuk védeni, meg tudjuk őrizni. És azt hiszem, hogy brit konzervatív kollégám is csatlakozik majd ehhez az érvelésemhez. És nem vagyok benne biztos, hogy ez a szöveg tényleg jól kiegyensúlyozott, és hogy a spekulatív tőkék el fognak tűnni Európából, és a magánbefektetések fognak majd növekedni. Hogyha ezeket a kettős normákat megtartjuk, akkor mindenképpen ennek negatív hatása lesz. Uh, Jürgen Klut, you wish to take the floor? Tessék, parancsoljon. Nagyon köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. jean Paulnak mindenek előtt köszönöm az elvégzett munkát, ezt a hatalmas munkát. Ez látható, lehet, hogy nem értünk mindenben együtt, de látszik, hogy nagyon alaposan foglalkozott a szöveggel, ez mindenképpen elismerésre érdemes. A zöldek és baloldal nevében Pár alapvető dolgot mondanék el. Alapjában véve szkeptikusan állunk az ilyen alapok kérdéséhez. Tudjuk, hogy ennek nincs többsége, de azt ezért el kell mondanunk. Véleményünk szerint vannak más lehetőségek arra, hogy a gazdaságos szükséges pénzzel, szükséges hitelekkel lássuk el a hedge fundokon túlmenően is. Véleményünk szerint ennek, ezeknek ugye hatása van a munkaerőpiac alakulására, és így tovább, amit mi hát a magunk részéről nem tartunk jónak. Ezt előre bocsátom. Tudom, hogy ez nem képezi a részletes vita részét, és ezt az irányelvet önmagában mi nem tudjuk megakadályozni. Ami mindenképpen üdvözlendő részünkről az a nagy szabályozói érdek. Mi baloldaliak azt szeretnénk, hogy ha már nem tudjuk betiltani ezt a piacot, akkor legalább nagyon szabályozzuk. Jean Paul jelentéséből is érezzük ezt a szabályozási szükségességet, ami a küszöbértékek törlése, az számunkra is elfogadható, ami a leverage vonatkozásában elhangzott, ezt most nem fogom megismételni. Támogatjuk az elhangzottakat, véleményünk szerint elképzelhető lehetne az is, hogy ilyen lehetőségeket, bizonyos lehetőséget mértékben betiltsunk ezeket mindenképpen majd módosítók formájában is megjelenítjük. Ezek a naked sales, ez megint, vagy naked selling, ez egy olyan dolog, amit nem tartunk feltétlenül szükségesnek, amit örömmel megtiltanánk. Amennyiben azonban ez nem elkerülhető, úgy valami tenni kell ezzel továbbá, úgy gondoljuk, hogy ez mindenképpen kezelő lenne, kezelendő lenne. Az osztrák kereskedelmi kamarában is beszéltünk erről, emlékszem volt egy konferencia, ami az érintetteket, illetve az érintett cégeket, szakszervezeteket, jó lenne, ha ezügyben is tisztán látnánk, mindenképpen úgy gondoljuk, hogy többségi szabályozásra lenne szükség, tehát olyan szabályokat kellene kialakítani, amelynek segítségével a beleszólási jogot növeljük Ennyiben hagyom, az elhangzott dolgokat nem ismétlem meg. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Szép hosszú hozzászólói lista állt össze. Most az összes árnyékjelentést, amit meghallgattunk, kérem, hogy mindenki kettő percben foglalja össze a mondandóját azért, hogy a bizottságnak és a jelentéstevőnek, az előadónak is hagyjunk időt. Vicky Ford következik. Köszönöm szépen, rövid leszek. Nagyon köszönöm ezt a kitűnő munkát, kellőképpen bonyolult az anyag, de nagyon sok témát igyekszik ezt kezelni. Én megvizsgáltam ennek a reálgazdaságra tett hatását is, mind a feltörekvő piacon történő hitelezés, eszközkihelyezés, mit tehetünk a nyugdíjalapok hozamával, és hogy az ilyen kalandortőkét hogy tudjuk egy kicsit megfékezni. Ami a feltörekvő piacokat illeti, a letéteményesé, felelősség lehetne egy nagyon jó fékező hatás véleményünk szerint mindenképpen hasznos lenne, hogyha visszatérnék az életételényesi alapokra, ahogy ez a 79-es módosítóban is szerepel. Ami a nyugdíj alapokba történő befektetéseket illeti, emlékszem, hogy tettem fel egy kérdést, vagy emlékeznek, hogy tettem fel egy kérdést, hogy milyen alternatív lehetőségek lennének, és mennyibe kerülne ez az egész 15-20 százalékról beszéltek, hogy az annyit elvinne az én éves bevételemből, mint nyugdíjaséból. Nagyon fontos az európai befektetők számára könnyítsük azt, hogy nem európai abakokba fektessenek. A 17-es módosítói kintől is elmondta, véleményem szerint ez nem mondja ki jól, ez a módosítás, hogy mi a helyzet, szerinte az adott ország, származási ország szabályozójához kell fordulni, és meg kell vizsgálni, hogy ott neki van-e megállapodása. Tehát, hogyha egy marokkói hedge fund, akkor ugye 27 tagállammal kellene megállapodást kötni, ennek véleményem szerint hatalmas pénzügyi kihatása lehet, hogy az én nyugdíjamra is, tehát ezt szerintem meg kellene nézni. Ami az ilyen spekulatív tőke dolgokat illeti, meg kell vizsgálni, mi a helyzet ezen a területen. Volt aztán még a depozitőrökről, a tételményesekről pár megjegyzés. Ha megkérdezik ezeket a tételményeseket, eh, hogy eh, eh, mi a helyzet. Szerintem az lenne, hogy ha a letéteményesek számát csökkentenénk, az a kockázatot is csökkenthetnénk. Kimondhatnánk, hogy ugyanabban a tagállamban legyen letételményes, mint ahol az alap, ezt meg kellene vizsgálni, hogy ez milyen lehetőségeket rejt magában. ESMA vonatkozásában is van egy aggályom, ugye az ESMA-nak hatalmat ruházunk át, bár ez még nem került a megvitatásra. Az értelmezésem az, hogy ez 630 embert foglalkoztat, ami 80 felé zajlik. Az FSZ azonban 3000 embert foglalkoztatjuk, hogy ott sem sikerül mindig minden kitűnően. A kérdés az, hogy az ESMA az eszpának tényleg meg lesznek a megfelelő emberei, vagy pedig a nemzetgatóságokhoz kell fordulni először, és az ezt már csak a végső fékként kellene alkalmazni. Elnézést, hogy túlmentem. Thank you. Astrid Lulling. Astrid Lulling. Ah, bon. Ah, bon, bon. Je commence parce qu'il veut que les remerciements. Kezdem is, és megvárom, hogy mindenki figyeljen, hogy a dicsérő szavakat mindenki hallja. Tehát tényleg meg kell dicsérnem a jelentéstevőt, nagyon jól dolgozott, nincsen túlzottan kőbevésett véleménye, hanem lehet még ehhez hozzászólni, és azt hiszem, hogy olyan szöveg ez, ami a jelenlévők legnagyobb részének számára elfogadható. Nyilván én is olvasom a sajtót, a francia sajtót, méghozzá nagy érdeklődéssel, és nagyon sok bírálatot olvashatunk a sajtóban. Itt nem is tudom, hogy mivel kapcsolatosabb inkább a bírálatok. Itt nem arról van szó, hogy az ilyen típusú rendelkezéseket önmagába véve el kellene utasítani. De azért Jean-Paul tudjuk, hogy jól tudsz vitázni, és jól tudsz alkudozni, úgyhogy eh, ha kompromisszumot kell alkotni, vagy hogyha valamiben engedni kell, akkor azt is meg tudod tenni mint ahogy ezt már elmondtad a bevezető szavaidban is. A kockázati tőke ágazat különleges jellegét is figyelembe vetted, és itt most nem szeretnék bemenni a részletekbe, belemenni a részletekbe, de minden esetre jó irányba haladunk. Ami a harmadik országos alapokat illeti, ez itt a legnehezebb kérdés, a legbonyolultabb kérdés, és itt még sok mindent tisztázni kell. Ami a harmadik országos alapok létjogosultságát illeti itt az EU-n belül, hát ez még nem kristálytiszta. A jelentéstervezetben azt mondjuk, hogy a harmadik országos alapnak aktívan meg kell jelennie magán vagy tagállami alapokban, de hogyha nem kell betartaniuk a mindenki másra vonatkozó szabályokat, az piactorzuláshoz fog vezetni. Ugyanis, hogyha több fajta alapok versenyeznek a tagállamokban, és ezeknek más és más szabályoknak kell megfelelniük, az piactorzuláshoz vezet. Hiszen egyrésztről itt lesznek azok az alapok, amelyek megkapták az útlevelet, és amelyeknek be kell tartaniuk az irányelvet, és aztán ott lesznek más harmadik országos alapok, amiknek viszont nem kell betartani az irányelvet. Úgyhogy mindenképpen versenyelőnyhöz juthatnak azok a harmadik országos alapok, amelyeknek nem kell betartani az irányelvet, azon alapokkal szemben, amelyek megkapták az útlevelet, és be kell tartaniuk az irányelvet. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból egyáltalán nincsen itt level playing field, nincsen itt egyenlő bánásmód. A 62-es módosító a letéteményesekről szól, illetve a nettó értékekről, hát én azért szeretném megkérdezni, hogy ennek a módosítónak konkrétan mi az értelme. Hogyha bármilyen probléma felmerül, akkor sokkal jobb lenne, hogyha a két aspektusért egyetlen szerv lenne felelős, hiszen hogyha a két aspektusért két külön két külön szerv felelős, akkor probléma esetén nagyon nehéz lesz a felügyeleti tevékenységeket elvégezni. Úgyhogy az, hogy az AIFM e és a letéteményes közösen felelős jointly responsible, hát ez szerintem nem jó itt a 62-es módosítóban. Köszönöm. Köszönöm. Kicsit uh, oda kell csapnunk a lovak közé. Köszönöm. Köszönöm, eh, hogy ezt elmondtam, még mielőtt szót kaptam volna. Gratulálok mindenek előtt a, az előadónak ezért a kitűnő munkáért. A, mm, mindenhoz, amit elvégzett tehát. Köszönjük ezt a pragmatikus megközelítést, eh, köszönjük, hogy kiemelte a fontos dolgokat, eh, ezzel ugye megkönnyíti az együttműködésünket a témában. Azt hiszem, amit láthattunk a válság során, az nem volt más, mint hogy nem volt kellő áttekinthetőség, átláthatóság, és nem volt kellő szabályozás. Tulajdonképpen így fejlődtek, alakultak a pénzügyi piacok, a pénzpiacok az elmúlt 20 évben. Most így tovább lépvén fontos, hogy stabilitást teremtsünk a pénzügyi piacokon, egyidejűleg azzal, hogy a hosszú távú gazdasági fejlődéses gondoskodjunk. Látni kell, hogy hova mennek a befektetések, az új innovációkba történő befektetésekre van szükség, biztosítanunk kell, hogy a pénzügyi piacok dinamikusak, és ezzel egy idejűleg stabilitásról is gondoskodnak. Úgy gondolom, hogy ami a hatályt illeti, mindenképpen meg kellene vitatnunk azt, hogy hogyan tudunk különbségeket tenni nem szeretném, hogyha bizonyos cégtípusokat jabakokként határoznának meg hatalmas cégeket, tehát hiszem, hogy szímezet vagy hasonlót ide lehetne sorolni. El kellene gondolkodnunk azon is, hogy azokat, akik betartják a szabályokat, azokat hogy kell kezelnünk, azokat alternatív alap kezelőként kell letekintenünk, vagy nem. Ami a harmadik országokat illeti, ezt is megemlítették már, de szerintem hozzátehetnénk mindehhez azt, hogy az Európai Unió nem nyer azzal, hogyha ö, kizárjuk magunkat azokra a területekről, ahol a legjobban fejlődnek a pénzügyi piacok. Lassan a végére érek. A hedgefundok és a private equity közötti különbségekre is oda kell figyelni. A kockázati piacon milyen szerepük van, milyen, milyen szerepük van, milyen dinamikusak a szerepeik. Az lenne jó, hogyha ugyanazt a szabályozást alkalmazhatnánk minden tagállamban, amelyet azt ott alkalmazunk, ahol a legdinamikusabb a kockázati piac. Köszönöm szépen. Hans-Peter Martin. Hans-Peter Martin. Ja, Frau Vorsitz, ich kann Ihnen helfen, ein bisschen Zeit zu... Igyekszem egy kis időt megtakarítani ön, önöknek, hiszen annyi mindent elmondtak már, egy kérésem lenne mindössze az előadóhoz. Elmondta ön is, és különböző sajtó beszámolókban is olvashattuk azt, hogy mennyi kapcsolatfelvételre, illetve kapcsolatfelvételi kísérletre került sor, talán egy kicsit itt megemlítette azt is, hogy hány embernek írt, hány emberhez fordult, milyen arányban jelentek meg azok, amelyeknek székhelye vagy lakhelye Londonban van, és amennyiben ezt is meg akarja válaszolni, hogy milyen milyen módon győzték meg azok az érvek, amelyek külső forrásokból érkeztek. Köszönöm. Köszönöm, Zára. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak is a munkát. A elvégzett munka mindenképpen elismerésünket érdemli. Több kollégához hasonlóan, mivel rövid az idő, én is azokra a dolgokra koncentrálnék, amelyek véleményem szerint problematikusak vannak ellenmondások dolgok, szerintem Klinzor mondta, hogy a naked short selling mi a helyzet. Szerintem ez ügyben tisztában kellene látnunk. Úgy gondolom, hogy bizonyos konzisztencia kellene témákban a, az anyagba is, ami a magyarázó feljegyzést illeti, mások is hozzászóltak már ehhez hogy milyen, mennyire van meg a konzisztencia más szövegekkel, más anyagokkal, amely az investment trust, trusteket illeti. Gondolom, hogy itt ezzel kapcsolatban helyes a megfogalmazás. Kriszt úr beszélt a kivételek lehetőségéről, ami a más szövegekkel meglévő összhangot illeti, mindenképpen biztosítandó lenne az, hogy ezek ne private equity legyenek, vagy hedge fundok, hogy ezek, a, ezek céget eltérő cégek ne kerüljenek itt a e, csaptába. Tehát olyan cégek, amelyek már száz éve léteznek és jó gyakorlatot követnek, azok ne kerüljenek bele ebbe a csapdába. Köszönöm az előadónak, és várom az együttműködést. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Karl, parancsolj! Elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak ezt a szöveget, és mivel kevés időm van, ezért a negatívumokra fogok koncentrálni, arra most nincs idő, hogy a jó dolgokat kiemeljem és megdicsérjem. Az arányosság elvére szeretnék először is utalni ebben a jogalkotási szövegben. Aggályom a következő. A jelentéstevő azt javasolja, hogy ne tartsuk meg a 100 millió eurós küszöböt, ugorjuk ezt át, hagyjuk ezt ki. Értem, hogy mi ezzel a kapcsolatban a probléma. Ezzel az a probléma az én tagállamom szemszögéből nézve, hogyha a joint ownership-et nézzük, vagy pedig a venture capital-t nézzük, akkor lehetnek ezzel kapcsolatban problémák, és az én tagállamom szemével nézve egyáltalán nem arányosak ezek a kitételek. Amik a rendszer szintű kockázatokat illetik, szerintem itt nincsen semmilyen látható rendszer szintű kockázat, szerintem ez itt enyhe túlzás, hogy ezeket belevegyük a szövegbe, ezért egy kicsit aggódom amiatt, hogy eltűnt ez a küszöbérték az irányelvből. Szerintem egy kicsit még kell erről beszélni, és meg kellene nézni, hogy a küszöbérték törlésének milyen hatása lehet. És még valamit szeretnék megemlíteni. A szöveg összességében azért jobb, mint volt, de a célunk az volna, hogy a kockázatokat a lehető legjobban lecsökkentsük. Tehát a befektetési alapoknak a kockázatot kell csökkenteniük, de olyan hatályunk van, ami azt mondja, hogy amikor a befektetési alapok nagyobb kockázatot vállalnak, akkor egyszerűen jobb evaluációt kapnak, úgyhogy szerintem a hatályt ilyen tekintetben át kellene dolgozni egy kicsit. Köszönöm szépen, Jelző Leszka asszony következik, vagy valaki hasonló, mondja az elnök. Köszönöm a szót, elnök asszony, valóban egy picit bonyolult a nevem. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Azért kértem szót, mert szeretném elmondani a kollégám megjegyzéseit, aki egyszerűen nem tudott eljönni a mai ülésre. Már az irányelvnek valóban be kellene tartania az arányosság elvét, és nem csak azokra a kis alapokra kellene kiterjednie, amelyeknél nincsenek rendszer szintű kockázatok. És remélem, hogy nem beszélek túlzottan gyorsan, mondja a hozzászóló. nem tudom, hogy mindenképpen jó megoldása az, hogyha megtartjuk a küszöbértéket, és ezáltal a kisebb alapokat ugye másképp fogjuk kezelni. Nem tudom, hogy a küszöbérték törlésével mindenki egyetért-e. Szerintem a private equity és a venture capital kisebb alapokat nem biztos, hogy jó kizárni a hatályból. Előfordulhatnak igenis olyan esetek, amikor a kisebb alapok más megközelítést igényelnek. A 10, 11, 12, 17, 18 és 26-tól 29-es részekbe a kisebb alapokat is bele kellene venni. Ami a 14-es cikket illeti, ez a tőkekövetelményekről szól. Szerintem itt a private equity vagy a venture capital típusú alapokat nem kell figyelembe venni, mert ezeknél nincsenek rendszer szintű kockázatok. Aztán nézzük a 17-es cikket, ami a letéteményesről szól. A letéteményesek feladatkörét az eredeti javaslathoz képest kiszélesítettük, de a private equity vagy a venture capital esetében máshogy kell eljárnunk. Itt ugyanis olyan alapokról van szó, amelyek hosszú távú befektetésekkel dolgoznak, és olyan vállalatokkal dolgoznak, amelyek nincsenek feltétlenül a tőzsdén, és azt szeretném, hogy a rapportőr vegye figyelembe ezeket a megjegyzéseket, amiket Mitres úr nevében mondtam el. Peter Skinner, tessék. Köszönöm szépen. Jean-Paul, mint mindig, gratulálunk. Remek, jó megközelítés. És hát uh, szerintem már kezd is gyanúsá válni, hogy mindenki megdicsért téged. Az arányossággal kapcsolatban nekem is lenne egy megjegyzésem. A Szolvencia 2-ben is megpróbáltuk már ugyanezt elérni, és akkor is elismertem azt a munkát, amit elvégeztél. Az volt az alapötlet, hogy a lehető legtöbb alapot vegyük be a hatályba. Hát szerintem maguk az alapok sem szeretnének kiesni a hatályból. Szerintem ez jó megközelítés. Hát az ilyen számosított megközelítés szerintem amúgy se jó, úgyhogy hagyjuk ki a számokat, és töröljük a küszöbértéket. A letéteményeseknél nem szeretnék nagyon belemenni a részletekbe, de hallottam, hogy Klinc úr és mások is szeretnék ezt a vitát egy másik irányelvnél lefolytatni. Hát számomra eléggé furcsa, hogyha tudjuk, hogy kockázatok és negatív hatások vannak, akkor miért nem avatkozunk be? Hogyha nem lehet összeférhetőséget biztosítani a különböző tagállami szereplők között, akkor mindenképpen olyan helyzet áll elő, hogy kockázatos döntéseket fognak meghozni a fund menedzserek és a letéteményesek, tehát az alapkezelők és a letéteményesek. Ennek van egy tökéletes példája, 1,6 milliárd euró befektetési pénz veszett el pedig ugyanazt tették az alapkezelők és a letéteményesek, tehát nem voltak elválasztva. Szerintem igenis külön kell őket választani. A befektetők védelmében mindenképpen meg kell valósítani a letéteményesek és az alapkezelők külön választását, és az összeférhetetlenség kérdését is meg kell oldani. Tulajdonképpen az a feladatunk, hogy a befektetők közösségét védjük. A Lehman Brothers ügy egy kicsit más volt, ugyanis itt egyszerűen nem tudtuk a megfelelő elővigyázatosságot, a due diligence-t alkalmazni, és a befektetési alapkezelők nagyon kockázatos döntéseket hoztak. Tehát még egyszer mondom, kritikus fontosságú, hogy a letéteményest leválasszuk a kockázatvállaló alapkezelőről és azt hiszem, hogy nagyon sok francia befektető is örülne ennek, számukra is nagyon fontos lenne ez. Köszönöm szépen, Árlin parancsolj! Jaj, nem, Korin, Korin, és nem Árlin. Oké, okay, thank you very much. Um, ik uh, kan uh, maar kort zijn in... Köszönöm szépen. Rövid leszek a kedves szavakban, Jean-Paul. Ez nem azt jelenti, hogy nem tetszik nekem ez a szöveg, hanem arról van szó, hogy nincs időm, úgyhogy ezért én is inkább csak a negatívumokat fogom elmondani. Ami a hatályt illeti, egyetértek a reportőrrel, meg kell tartani a jelenlegi hatályt. Ugyanakkor vannak itt olyan elemek, amikkel egy kicsit többet kellene foglalkoznunk. Itt vannak például a definíciók. Biztosítanunk kell, hogy megfelelő definíciókkal dolgozzunk. Holland kollégám is elmondta, hogy mennyire fontos, hogy beszéljünk a nyugdíj alapokról, ugyanis hát nálunk a nyugdíj alapok nagyon fontosak. Ezeket a nyugdíj alapokat például tisztázni kell, hogy ezek a hatályba tartoznak-e vagy sem. de hát úgy kell megalkotnunk ezt a szöveget, hogy ez a gyakorlatban alkalmazható legyen. Tehát az egészen kicsi alapokat is szeretnénk most a hatály alá bevonni. Hát ezt tesszük, amennyiben töröljük a küszöbértékeket. Vizsgáljuk meg még egyszer, hogy valóban van-e értelme ezen irányelv értelmében, hogy a legkisebb alapokat is lefedjük. Én úgy gondolom, hogy nem. Nincsen ugyanakkor végleges véleményem ezzel a szöveggel kapcsolatban, de azért az arányosság tekintetében szerintem lehetnek itt aggájaink. Ezért jó lenne, hogyha a potenciális rendszer szintű kockázatokat ki tudnánk küszöbölni, és az átláthatóságot pedig tudnánk növelni. A close-end fundsok esetében és az ingatlan alapok esetében nem tudom, hogy ezeket meg tudjuk-e különböztetni a valóban kockázatos alapoktól, hiszen ezek az imént említett alapok teljes mértékben biztosak, és az adminisztratív költségeket is a lehető legkisebbre kell csökkenteni. És volna még itt egy harmadik pont is, a harmadik országok. Ezzel kapcsolatban felmerült bennem néhány kérdés. 1. Helyén való-e azt mondani, hogy a harmadik alapos befektetési, harmadik országbeli befektetési alapkezelők nem feltétlenül kell, hogy útlevelet kapjanak. Ez az első kérdésem. A második, magánbefektetésekkel kapcsolatban figyelembe kell venni a tagállamok által megkötött bilaterális megegyezéseket. A tagállamok között elképzelhető, hogy léteznek ilyen kétoldalú megállapodások. Mondjuk lehet, hogy az Egyesült Királyságnak van ilyen megállapodása. De ez mit jelent a többi országra nézve? Ez nem fogja esetleg rontani a többi tagállam helyzetét? nem lenne jobb, hogyha európai szintű megoldást találnánk? Nincs a kezemben ez a megoldás, de jó lenne, ha lenne. Köszönöm szépen, most tényleg te jössz, Árlin. Köszönöm szépen, hát azt hiszem, hogy minden elhangzott már ebben a vitában, ami elhangozhatott, és én is támogatom Jean-Paul Gozesz megközelítését. Martens kérdésére szeretnék válaszolni. Hát szerintem Frankfurtban, Párizsban vagy Londonban minden befektetés alapkezelőnek ugyanúgy kell eljárnia, és nagyon fontos, hogy mi is kapcsolatban legyünk minél több szereplővel. Londoni befektetőkkel és operátorokkal én magam is felvettem a kapcsolatot, hogy megpróbáljuk megnézni, hogy hogyan alakul London helyzete. Hát biztos vagyok abban, hogy szükség van arra, amit Jean-Paul Gozes leírt, és szerintem Bárnyé úr is elismeri London jelentőségét ebben a kérdésben. Meg kell tanulnunk a leckéket, a válságból és a reál gazdaságra kell támasz, támaszkodnunk. Az előadó is kimondta, hogy innovatív, kreatív megoldásokra van szükség, és nagyon tetszik, az arányossági megközelítés is. Az arányossággal kapcsolatban szerintem egy nagyon fontos döntést meg kell hoznunk, tehát választanunk kell. Vannak itt a, a rendszer szintű kockázatok, itt ugye el kell döntenünk, hogy ezeket teljesen kizárjuk-e a jogalkotásból, vagy pedig arányos szabályokat fogunk alkalmazni. Tetszett az a megjegyzés is, amiben az volt, hogy a maximális átláthatóságot kellene biztosítanunk. Szerintem valóban erre van szükség, sokkal inkább a, erre, mint bürokratikus szabályokra, amelyek egyszerűen megölnek bizonyos alapokat, és ez az egész ágazat létét fogja megnehezíteni. Ami a harmadik országbeli alapokat illeti, nagyon örülök annak, amit Gozes úr elmondott, hogy a nem közösségi alapoknak is létjogosultságuk van azért itt az EU-ban, de meg kell néznünk, hogy milyen szabályokat alkalmazunk, például, hogy legyen-e valamilyen megegyezés a két állam között a rendszer szintű kockázatokkal kapcsolatban. Ezek olyan gyakorlati dolgok, amikkel foglalkoznunk kell. És van még egy kérdésem, ez tényleg kérdés, mert nem tudom a választ. Mi történik azon harmadik országokkal, akik azt mondják, hogy az ő alapuknak mindenképpen abban az országban kell bejegyzésre kerülnie, ahonnan kiindul, tehát hogy ők nem tudják azt megtenni, hogy az EU-ban bejegyzett alapok legyenek ezek, mert ezeket mindenképpen a harmadik országban kell bejegyezni akkor elképzelhető, hogy sok kisebb befektetési alap fúzionál, és amennyiben ez megtörténik, akkor nőnek-e a rendszer szintű kockázatok. De alapjába véve köszönjük szépen Zsampolnak a munkát, nagyon jó a szöveg, kiegyensúlyozott, nyitott, és megpróbálja a különböző érdekek közötti egyensúlyt megtalálni. Tehát egy olyan innovatív ágazatot szeretnénk létrehozni, amiben ugyanakkor megvannak a szabályok, amelyek kiküszöbölik a rendszer szintű kockázatokat. Köszönöm szépen. Győri asszony kérdését már feltette valaki más, úgyhogy akkor véget ért a hozzászólók listája. Azt hiszem, hogy a jelentés tényleg remek lépés előre Többen is elmondták, hogy némiképp még differencializálni kell bizonyos területeket, amelyeket itt többen kiemeltek, a venture capital, a private equity, és még más területek. A bizottságot szeretném most megkérni, hogy adjon választ, utána pedig Jean-Paul zárja a vitát. A bizottságnak négy percre adok szót, többre nem. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de, de, de prendre encore moins que quatre minutes. Megkísérlem, hogy elmondjam a mondani valómat, kevesebb, mint négy percben. A bizottság ugyanis mindenképpen támogatja Jean-Paul Gozeszt, vele is nagyon jól tudtunk együttműködni, és másokkal is ebben a házban. Azt hiszem, hogy együtt jó irányba haladunk, ami egyben a bizottság iránya is nagyon sok tekintetben, tehát egyetért ez a szakbizottság az Európai Bizottsággal, bár néhány esetben vannak kisebb eltérések is. Ugyanakkor meg vagyunk győződve róla, hogy a vita jó, az eddig lefolytatott vita gyümölcsöző, és ezt a vitát folytatni is tudjuk, és valószínűleg így eltűnnek majd a különbségek. Hát ami a különbségeket illeti, vannak itt olyan fontos elemek, mint például az, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy ezt az ágazatot mindenképpen szabályozni kell, és ez nem volt feltétlenül egyértelmű vélemény néhány hónappal ezelőtt. Az alapvető célkitűzésekben is egyetértünk, tehát a három fő célkitűzésünk ugyanaz a bizottság három alapvető célkitűzését Gozes úr egy az egyben átvette. Ebből az egyik a rendszer szintű kockázatok kiküszöbölése, aztán a fogyasztók védelme és a belső piaci célkitűzése. Tehát mindhárom célkitűzést megtaláljuk Gozes úr szövegében. És aztán itt van ez az útlevél is, ebben is egyetértünk. A hatálynál már elmondtam ebben a kontextusban, hogy az all-encompassing approach az nagyon fontos alapelem, és ez ennek a javaslatnak is alapeleme, így a G20-ak orientációit megfelelőképpen tudjuk mi is követni. Aztán vannak itt funkcionális gyakorlati követelmények is, ezek egy kicsit felvízeződtek itt ott, ott a szövegben, de azért mégiscsak benne vannak. Például a, lelemé, a letéteményes kötelezettségei, a risk management kapcsolatos kötelezettségek, mindezek benne maradtak Gozes úr jelentésében, és ennek örülünk is. Akkor most nézzük a különbségeket. Hát, hogyha csak négy percem van, akkor minden különbséget nem fogok tudni elmondani, csak egy fontos pontot fogok elmondani és ezen a ponton van még némi munkánk, ez nem más, mint a harmadik országok kérdése. A legtöbb hozzászóló érintette is a harmadik országos kérdéseket, ez valóban nehéz eleme ennek a dossziénak. A tagállamok kompetenciája természetesen megvan ebben a kérdésben. Ez eléggé pragmatikus megoldás lenne, és vonzó megoldás is, legalábbis első ránézésre, csak hogy ennek lennének kockázatai is. Ez ugyanis azt jelenti, hogy ezen a ponton továbbra is szegmentált marad a belső piac. Vagyis, hogy abból kell választanunk, hogy az Európai Unió átjáró folyosó lesz, vagy pedig önmagát elzáró erőd, akkor gondoljuk meg, hogy a level playing field, tehát az, az egyenlő bánásmód melyik esetben fog jobban megvalósulni. Itt arra gondolok, hogy az európai alapok működését kell megfelelően biztosítanunk. 356-nál járok. Köszönöm. Hát ez fantasztikus. Köszönöm szépen. Jelentéstevő. Szeretné összefoglalni a mondatokat? Méthode, je ne vais pas défendre mon rapport. Köszönöm szépen. Hát nem kell megvédenem a saját jelentésemet, ez már önmagában véve remek. Köszönöm szépen a titkárságnak, az jelentéstevőknek és a szakértőknek is a sok segítséget, nagyon sokat köszönhetek nekik. Mártin Szurát szeretném megnyugtatni, hát ő nagyon aggódik az egészségem miatt, és mindig azt mondja, hogy túl sokat dolgozom, és túl sokakat fogadok. Hát én azzal beszélgetek, akivel akarok, azt fogadok az irodámban, akit akarok. Akik eljönnek hozzám beszélgetni, nagyon érdekes dolgokat mondanak, és hozzájárulnak a munkához. Tehát akkor megismerjük ezeket, a vitapartnereket, tudjuk, hogy mik az érdekeik, és hogyha több érdeket is látunk, akkor sokkal globálisabb véleményt